Um, dear colleagues, um, we are we were just delaying things because we understand there were. Kedves kollégák, azért uh, kezdünk később, mert uh, többen érkeznének, akik uh, fennakadtak a biztonsági szűrőn egyelőre. Tehát többen jönnek, akik nem tudtak bejutni, mert még át kell menniük a biztonsági kapun. Megvárjuk őket, bár tudom, hogy szorít bennünket az idő. Esetre üdvözlök mindenkit ezen a, az ülésen, amit közösen tart a petíciós bizottság, illetve a Szabadságjogi Bizottság, Cecília Wikström a társelnök, nagyon erős csapat vagyunk. Volt az állampolgársági vegzi témában egy komoly meghallgatásunk, és a petíciós bizottság is tartott egy meghallgatást. Amikor a mi két bizottságunk együttműködik, annak mindig nagy hangja, nagy hatása van. Ez a közös meghallgatás szintén megfelelő lépés lesz, mert ezzel a kérdéssel is kell foglalkozni. Tudom, hogy több tagállamban téma ez, a saját tagállamomban is elég sokat foglalkoztak a hontalansággal, különös tekintettel a gyerekek állampolgárságának regisztrálásával. Tehát egy nagyon érdekes témáról van szó. Köszönöm a képviselőknek, hogy itt vannak. Csütörtök van, ugye? E, egyébként mind tagjai vagyunk ennek a bizottságnak. E, mindig meg kell néznünk, hogy milyen napja van a hétnek, annyira aktív a libe. Are you in petitions as well? A petíciós bizottságban is benne van. Á, a petíciós bizottságban ezért olyan fáradt. No, no, I mean, they're busy committees both. Mind a kettő, úgy értem, hogy mind a kettő, úgy értem, mind a kettő elfoglalt bizottság, csak ezt akartam mondani. Okay, anyone who's new here, I have a certain informal style, which I'll stop right now. Um, okay. Van egy bizonyos stílusom, de megpróbálom magam visszafogni, mondja az elnök csütörtök délután kevés képviselő szokott itt lenni, azoknak köszönöm, akik itt vannak, és Danuka asszonynak is, aki itt van, és itt van az egyik petíciósunk is, ugye? Um, but we'll hear more from them, and I, I do understand. Majd később halljuk őket, de majd mások is csatlakozni fognak. Egy gyors vagy rövid bevezetőt tartanék, mielőtt átadom Wikström asszonynak. Ez a meghallgatás kimegy az internetre, és fel is lesz véve. Tehát minden, amit mondanak, az fel lesz véve. Kérem, hogy erről ne feledkezzenek meg, és mások is meg tudják nézni más alkalommal. Amiről itt ma beszélünk, az a hontalanság. A hontalanság kérdése az általában nemzeti kompetenciába tartozik. Ugyanakkor kapcsolódik az állampolgárság kérdéséhez, és ezért az EU-ra is tartozik, valamint alapvető jogi kérdéseket vesz fel, vet fel, mint például a migráció és a menedékjog, ami már EU kompetencia. A hontalanság az eh, a LIBE szakbizottságot eh, több okból is érdemli, érdekli, a petíciós bizottságot pedig azért, mert kapott a témában petíciókat. Az egyik eh, legfontosabb kérdés az az, hogy kövessük a logikáját a, szerkesz, a szerződésnek, a harmadik országbeli állampolgárnak ként kezeli a szerződés a hontalan személyeket, ugyanakkor néhány hontalan személy az nem migráns, hanem itt született. Ez a dimenzió a nemzetiség, az állampolgárság megszerzése szempontjából fontos, és az megint a libéhez tartozik. Mindenképpen alapvető jogokkal foglalkozik a kérdés, vagy alapvető jogokat is érint. A hontalan személyek nem tudják a jogaikat, nem tudnak élni a jogaikkal. A parlament sokszor felszólított arra, hogy tenni kell a témában többek között a két egyezmény, az 1954-es és az 1961-es ENSZ egyezmények ratifikálására szeretnénk, ha minden EU tagállam ratifikálná, hogy tovább lépjünk. A Libe bizottság egy tanulmányt rendelt meg 2015-ben arról, hogy hogyan lehet a tagállamokban megakadályozni és véget vetni a hontalanságnak. Itt lesz az egyik szerzője ennek a tanulmánynak. A mai nap remek jelentőséget, remek lehetőséget ad arra, hogy a tanács 2015-ös konklúziói után számba vegyük a dolgokat, tehát aktuális a kérdés, és megérdemel egy meghallgatást. A mai meghallgatás három részre lesz osztva. Először is az EU tagállamok helyzetéről kapunk előadásokat, hogyan lehet megszüntetni és megakadályozni a hontalanságot. A második a gyermekek hontalanságával foglalkozik, ami egyes tagállamokban egy nagyon aktuális kérdés, és végezetül a hontalan személyek védelméről van szó, hogy hogyan lehet azonosítani a hontalan szegény személyeket, és hogyan lehet megakadályozni, hogy önkényes fogvatartás áldozatai legyenek. Meghallgatjuk a különböző szervezeteket, a European Migration Network-öt, az Európai Bizottságot, az UNICEF-et, az UNHCR-t és az Alapjogi Ügynökséget. Polgári civil szervezetek is itt vannak a körünkben és ilyen hosszú meg bevezetés után nagy örömmel adom át a szót a petíciós bizottság elnökének, Cecília Wikströmnek, aki egyébként az elnökök értekezletének is a, az elnöke, ő fogja az első panelt elnökölni. Köszönöm, köszönöm kedves Claude. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, kedves kollégák, számomra is eh, nagy eh, megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Nem csak azért, mert mi ketten is jóba vagyunk, hanem azért, mert ez a két bizottság, amelyből az egyiknek Claude az elnöke, a másiknak meg jól együtt szokott működni. Mi számos petíciót kaptunk a hontalansággal kapcsolatban, a legutolsó az a gyerekkori hontalanság, Krisznes adta be, az Európai eh, Hontalansági Hálózat nevében, és eh, ez ennek a meghallgatásnak része lesz, később beszélünk róla. A hontalanság kérdése a politikai napirenden eh, szerepel. Egy emberi jogi kihívásról van szó mindenképpen. A 15-ös cikke az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának azt mondja, hogy mindenkinek joga van állampolgársághoz ezen kívül, a hontalanság nem csak ezt a jogot sérti meg, hanem azt is, hogy számos kockázattal kell szembenéznie egy hontalan személynek. A hontalan gyerekeknek jogok nélkül kell felnőniük, nem férnek hozzá az oktatáshoz, nem férnek hozzá az orvosi ellátáshoz, és meg vannak fosztva az álmoktól és a reményektől, ami nagyon szomorú. a, a hontalan gyerekek egy része menekültként vagy menedékkérőként érkezett, azonban a hontalan gyerekek jelentős része már valójában európai földön született. Ezért kéri a petíció azt, hogy az európai tagállamok cselekedjenek és akadályozzák meg, hogy gyerekek eh, állampolgárság nélkül nőjenek fel, és így ne legyen reményük meg álmuk. Én biztos vagyok abban, hogy ez a meghallgatás lehetőséget biztosít arra, hogy átgondoljuk a hontalanság problémáját, és talán néhány kérdést is kapunk, arra vonatkozóan, hogy az európai intézmények hogyan járulhatnak hozzá ahhoz, hogy végleg eltűnjön a hontalanság. Én azt remélem, hogy itt egy nagyon gyümölcsöző vitát eh, tartunk, és akkor most eh, be akarom eh, mutatni a vendégeinket. Kátya Swiderrel kezdeném. Swider asszony, annak a tanulmánynak a szerzője, amit a LIBE megrendelt az EU-ban hogyan közelítik meg a és hogyan próbálják megakadályozni a hontalanságot önné a szó. Köszönöm szépen a bevezetőt. Nos, valóban azt a jelentést szeretném ismertetni, amelyet két másik szerzővel együtt készítettünk. Ők sajnos nem tudtak eljönni, mert egy PHD tanulmány védésénél vannak, amelyre pont ma kerül sor, de megpróbálom hármunk helyett is ismertetni ezt az anyagot. Először is szeretném röviden ismertetni önökkel. Yeah. Um, I can't really change slides. Úgy tűnik, hogy nem működik, nem tudok Rendben, tehát ismertetném azt a jelentést, amelyet készítettünk, és ennek csak egy részére összpontosítanék, mert elég hosszú anyag, tehát egy részét emelném ki, amelyről ma részletesebben beszélnék. Ez pedig arra vonatkozik, hogy mit tehet az Európai Unió a jövőben a hontalanság kérdésében, aztán pedig puha jogi intézkedésekre is kitérnék, igazságügyi fellépésre az Európai Unióban és jogalkotási fellépésre, majd levonnám a következtetéseket még az eszmecsere előtt. Nem működik, nem tudok váltani a diák egyik diáról a másikra. Okay, thank you. Um, yeah, so our report... A Jelentésünk négy szakaszból áll. Az első összefoglalja a vonatkozó nemzetközi és európai szabványokat a hontalanság témakörében, a második rész megvizsgálja azt, hogy a tagállamok milyen mértékben teljesítik ezen szabványokat, mennyiben felelnek meg ezeknek. Külön-külön vizsgáljuk ezeket, megnézzük például, hogy mi történik az állampolgárság esetében, ezt meg lehet-e vonni olyan személyektől, akiket terrorista bűncselekmények elkövetésével vádolnak is, a különböző szabványokat megvizsgáljuk, és megnézzük, hogy a tagállamok hogyan felelnek meg ezeknek. Táblázatban lehet lehívni a, az információkat, és megnézzük, hogy hogyan lehet véget vetni a hontalanságnak, és hogyan lehet megállapítani a hontalanság állapotát, és három különböző tagállamot vizsgáltunk meg, ahol vannak ennek megállapítására vonatkozó eljárások, vagy ahol tervezik egy ilyen bevezetését, Hollandia, Magyarország és az Egyesült Királyság, és leírjuk az ottani helyzetet, jellemezzük az ottani helyzetet, az utolsó rész pedig, amire ma összpontosítanék, az az, hogy az Európai Unió mit tehet a jövőben, hogy orvosolja a hontalanság problematikáját. Tehát mit tehet az Európai Unió? Hol is kezdjük? Az igazság az, hogy az Európai Unióban a hontalanság témakörében nincs olyan sok jogszabály. Ha megnézzük például, összevetjük a menedék joggal, tehát nincsenek konkrét megállapodások, olyan sok jogalkotás eddig nem történt, tehát nincsenek különösebb, nincsenek olyan dokumentumok, amelyekre támaszkodhatnánk, de valaminek történnie kell, és meg kellene fontolni, hogy milyen irányba haladjunk el, és milyen irányba haladjunk, és milyen stratégiát dolgozzunk ki. Szerintem ez egy nagyon fontos szakasz, például a szóhasználat, a megfogalmazás, ami a soft law általános irányát illeti, hogy inkább a diszkriminációra, vagy a jogokra, vagy a kiskorúakra helyezi a hangsúlyt, milyen keretbe helyezzük a hontalanság problémáját, megvitatjuk ezeket az intézkedéseket, tanácsi következtetések 2015-ből a hontalanság témájában. És megnézzük, hogy az a tény, hogy ugye itt vagyunk és vitázunk erről, milyen dokumentumok születhetnek egy ilyen folyamat végén. Más jövőbeli soft law intézkedéseket, szakpolitikai intézkedéseket is figyelembe veszünk. Nem csak általánosságban említjük itt a hontalanságot, hanem megnézzük azt is, hogy milyen konkrét lépések történhetnek, tehát például a eh, hontalan személyek eh, honosításával kapcsolatos soft law intézkedéseket eh, vetjük fel. Az 1954-es egyezmény gyakorlatilag az összes EU tagállam ratifikálta, és ennek van a honosítással kapcsolatban egy rendelkezése, egy cikke. A szerződő államok a lehető legjobban kell, hogy elősegítsék a hontalan személyek honosítását, és fel kell gyorsítsák az erre vonatkozó folyamatokat, és csökkenteniük kell az esetleges költségeket, amelyek felmerülhetnek egy ilyen folyamat során. Itt tehát nem arról van szó, hogy három év elteltével például egy hontalan személy állampolgárságot kell, hogy kapjon, kaps, kapjon vagy hogy vissza lehet utasítani egy kérelmet. Itt sokkal inkább arról van szó, hogy egy erőfeszítést kell tenni, meg kellene könnyíteni a hontalan személyek integrációját és honosítását. Tehát erre vissza lehet térni különböző vitaformokon, mit tehát az Európai Unió például arra ösztönözheti a tagállamokat, hogy feleljenek meg ennek a kötelezettségnek, amikor egy releváns alkalom ehhez felmerül, vagy a bevált gyakorlatokat megoszthatják egymással a tagállamok, arra vonatkozóan, hogy a hontalan személyeket hogyan kezelik a különböző tagállamokban, vagy a statisztikai adatok gyűjtését serkentheti az Unió, hányan folyamodtak kérelemhez, hányan kaptak állampolgárságot, ha valakitől megtagadták az állampolgárságot, ezt milyen indokok alapján tették, milyen úton lehet a különböző tagállamokban az állampolgársághoz hozzáférni, vannak-e közös problémák, hogyan lehet ezeket együtt kezelni az Európai Unió szintjén. Ez tehát csak egy példa, amelyet megemlítünk. A következő dián pedig Röviden áttérnék a eh, az igazságügyi fellépésre az Európai Unión belül. Itt eh, az Európai Bíróság eh, esetjogára térnék ki. Ez ugye függ attól is, hogy milyen ügyek kerülnek a bíróság elé, milyen döntések születnek a jövőben. Minden esetre van egy elmélet azzal kapcsolatban, hogy az esetjog egy szerves folyamat, azzal kapcsolatban, hogy hogyan változnak a folyamatok az Európai Unióban. A jogászok hogyan értékelik az európai jog és az állampolgárságra vonatkozó jog közti átveréseket, hogyan alakulhat ez a jövőben. Ez nagyon fontos abból a szempontból, hogy az jog hogyan alakul a későbbiekben. Tehát az Európai Bíróság hosszú ideje hoz döntéseket ilyen állampolgársága kapcsolatos ügyekben, és általában ilyen esetekben arra hivatkoznak, hogy a tagállamok hatásköre rendelkeznek annak eldöntésében, hogy ki kaphatja meg az állampolgárságot és ki veszítheti ezt el, de ezt mindig úgy kell meghozni, az ilyen döntéseket, hogy kellő, kellő módon figyelembe veszik az EU jogszabályait, és ez azt is jelenti, hogy egyre többet megtudunk arról, hogy mit is jelent az, hogy kellő figyelmel kell követni az európai joganyagot. A hontalansága kapcsolatban a Rotman ügy, ami mérvadó, ez az európai állampolgárság elvesztéséről szól, aminek eredménye a hontalanság, és a, jó a döntés gyakorlatilag azt mondja, hogy meg kell felelni a nemzetközi standardoknak, valamint egy arányossági vizsgálatnak, ahhoz, hogy kellő mértékben figyelembe vegyék az EU jogszabályokat. Tehát ha valaki elveszíti egy európai tagállam állampolgárságát, egy ilyen döntést nem lehet meghozni úgy, hogyha az ellentmond a nemzetközi szabályoknak, vagy aránytalan. Ez pedig nagyon fontos, a hontalanság vonatkozásában, tehát a tagállamok nem dönthetnek minden további nélkül arról, hogy hontalanná válik egy ilyen döntésre milyenképpen egy személy. Ami az állampolgársággal kapcsolatos döntéseket illeti, itt ennek a megszerzéséről is szó van, ugyanakkor ezzel kapcsolatban nem született bírósági döntés, tehát az igazságügyi fellépés alakulása szempontjából fontos, hogy legyen egy olyan ügy, amely alapján kiderül, hogy mit jelent kellő mértékben figyelembe venni az európai jogszabályokat. Figyelembe vettünk különböző eseteket, amelyek gyakorlatilag tisztáznák ezt a hézagot. Tehát ha például egy gyermek egy tagállam területén születik, amely tehát nem tudom, hogy követnek-e, ha egy tagállama megszületik egy gyermek, aki amúgy hontalan, megkapja az érintett tagállam állampolgárságát. Tehát ha amúgy bele, bebizonyítható, hogy hontalan, megkapja az adott állam állampolgárságát. Például Olaszországban van ilyen jogszabály, de administratív alapon gyakran nehéz bebizonyítani, hogy egy ilyen gyermek amúgy hontalan lenne és gyakorlatilag hosszú administratív eljárások akadályozzák az állampolgárság megszerzését. Tehát egy gyermek, aki a jog alapján EU állampolgár, de nem tudja bebizonyítani ezt, és nem tudja ennek, használt, ennek előnyeit érvényez, érvényesíteni, administratív akadályok miatt egy nagyon érdekes eset lenne, abból a szempontból, hogy mit is jelent eh, a hontalanság kontextusában az európai állampolgárság. A következő szakaszban pedig meg lehetne vizsgálni egy olyan szemét, aki a jog alapján eh, nem EU állampolgár, de jogosult erre, viszont jelenleg hontalan, nem élvezheti ennek előnyeit, azért, mert a nemzetközi normák végrehajtása nem megfelelő. Mit jelentene tehát számára az európai állampolgárság megszerzése, milyen mértékben kellene megfelelni a nemzetközi standardoknak, és mi történik az arányosság kérdésével? A jelentésben részletezzük azt is, hogy véleményünk szerint egy ilyen esetjog milyen irányba fejlődhetne, hogy az jó legyen az Európai Unió szempontjából. A következő dián pedig a következőt láthatjuk. Végezetül szeretnék egy esetleges jogalkotási felépésről is beszélni a hontalanság témájában. Ugye említettük, hogy az állampolgársággal kapcsolatos kérdések a tagállamok hatáskörébe tartoznak, ez mindig felmerül, amikor a hontalanságról vita mondakozik ki az Európai Unióban, és ez helyén való, hiszen a tagállamok szabályozzák ezen kérdéseket. Ugyanakkor a hontalanságot jogalkotás intézkedések által szabályozni nem feltétlenül azt jelenti, hogy az állampolgárság kérdését szabályozzuk, ez egy gyakori félreértés az ilyen vitákban. A hontalanság azt jelenti, hogy nincs az illetőnek állampolgársága, de itt nem mindig a vonatkozó állampolgársági jog az, ami ide kötődik szeretném majd kifejteni, hogy milyen jogszabály, milyen jogalkotás lehetséges. Az EU jogrendjén belül lehetséges ezt a kérdést szabályozni, anélkül, hogy az EU túllépné a hatáskörét. Fontos belátnunk azt, hogy a hontalan személyek nem minden esetben minősülnek migránsnak, mert nem minden hontalan személy az Európai Unióba érkezett. Van, aki az Európai Unióban születik, és ez igaz, de a jog alapján egy migráns nem feltétlenül olyan személy, aki átlépte a határt, és ez is egy elég furcsa koncepció, ami nem mindig egyértelmű, hiszen egy migráns egy olyan személy, aki nem állampolgár egy adott államnak, tehát különbséget teszünk az állampolgárok és a migránsok között itt inkább arról van szó, hogy az illető ki van zárva az állampolgárságból, tehát a hontalan személyek az Európai Unióban értelemszerűen migránsok, még akkor is, hogyha nemzedékek óta itt éltek, már csak azért, mert harmadik országbeli állampolgárok a szerződés értelmében az EU működéséről szóló szerződés vonatkozó cikke alapján. Tehát jogi definíció alapján ők migránsok, de amikor hontalanokkal foglalkozunk, ez egy migrációs kérdés, és ez már az EU és a tagállamok megosztott hatáskörébe tartozik. Tehát ebben a tekintetben a hontalansággal kapcsolatos jogalkotás alapja lehetne egy olyan szerződésbeli cikk, amely a migrációs joggal foglalkozik. Egy ilyen fajta jogszabály szabályozhatná a hontalan személyek státuszát, illetve a státusz megállapítását, mikor tekint egy adott tagállam hontalannak egy szemét, és mikor nem, és foglalkozhatna a származási országba való visszafordítás szempontjából is a hontalanság kérdésével. Ezek tehát pusztán konkrét gondolatok, részletezhetjük később azt is, hogy egy irányelv mit tartalmazhat, de ennek most nem szeretnék a részleteibe menni. Röviden következésképpen mit szeretném, hogy emlékezetükre vessenek az elhangzottak alapján, az Európai Unió tehet konkrét lépéseket különböző szinteken a hontalanság témájában. A legsürgősebb fellépés az lenne, hogy egy szakpolitikai stratégiát alakítson ki puha jog alapján, tehát itt arról van szó, hogy meg kell említeni, hogy ez egy problémát jelent, hosszú távú stratégiára van szükség, milyen irányba kíván haladni az Európai Unió, milyen intézményeket kell bevonni, tehát egy általános vitára van szükség nemzetek feletti szinten. Továbbá a hontalanság csökkentése lehetséges az EU igazságügyi ellenőrzése által, arra vonatkozóan, hogy a tagállamok hogyan hajtják végre az állampolgárság megszerzésével és elvesztésével kapcsolatos jogszabályokat. Ez egy olyan kérdéskör, amelyet ki lehet egészíteni jogalkotási lépésekkel is, Európai Uniós szinten. Tehát ez lenne a prezentációm, és arra is megkértek, arra is megkértek, hogy említsek meg két egyéb kérdést, amelyről szól a jelentés. És ez arra vonatkozik, hogy ez egyfajta hívó hatással bírhat. Tehát kérdőíveket küldtünk a tagállamokba, és nem gondoltuk, nem tapasztaltuk azt, hogy ez egyfajta hívó hatással lenne. A tagállamok azt jelezték, hogy egy hontalanság megállapítását szolgáló eljárás bevezetését követően nem emelkedett a hontalan személyek száma. Általánosságban véve ez a fajta pull factor nem különösebben releváns a hontalanság szempontjából, mert a hontalan személyek, noha migránsok, gyakran olyan személyek, akik nem utaznak máshova, más országba, szemben a menedékkérőkkel, akik egy veszély elől menekülnek. A hontalan személyek általában ott ragadnak egy adott helyen, és azt nem hagyják el, tehát ez a fajta hívó hatás nem annyira releváns ebben a vitában, még akkor is, ha vannak olyan tanulmányok, amelyek arról tanúskodnak, hogy a menedék jog szempontjából ez is inkább egy mítosz. Ami pedig a hontalanság megállapítását illeti, bevált gyakorlatok is léteznek, de ez, ezt majd a kollégám fogja részletezni, és ha vannak kérdéseik, akkor persze nagyon szívesen megválaszolom ezeket. És itt a dián látható a másik két szerző is, akik részt vettek ennek az anyagnak az elkészítésében, ők végezték a munka nagy részét. Köszönöm szépen. Swider, it has been really interesting. Köszönöm, Köszönöm Swider asszony, nagy élmény volt önt hallgatni és gratulálok az Amsterdami Egyetemnek, illetve a két másik holland egyetemnek, amely részt vett ennek a tanulmánynak az elkészítésében. Most Adolfo Somaribaszt szeretném bemutatni önöknek, aki pedig beszélni fog egy nagyon jó kis tanulmányról, amely arról szól, hogy hogyan kell a hontalanságot Európában, hogyan kell. Mégsem? Sajnos félrevezettek, de örülünk, hogy itt van, megadom a szót. Thank you, Mrs. Chairman. No, I'm here. Uh, I represent the e Köszönöm szépen. Azért vagyok itt, hogy bemutassam az REM platform anyagát a hontalanságról az Európai Unióban. Az REM-nek van egy internet oldal, egy honlapja, és ott ezt elolvashatják, hogyha ellátogatnak a mi honlapunkra. Ahogyan az előttem szól is elmondotta, én itt az Európai migrációs hálózatot képviselem. 2003-ban az Európai Tanács ajánlására jött ez létre, az volt az igény, hogy egy rendszeres információcsere ö, alakuljon ki az EU tagállamai között, és hogy ezt ö, megfelelően szabályozzuk, rendszeresét tegyük, aztán 2008-ban végre mm, létrejött ehhez a jogalap. Jelenleg 29 nemzeti kapcsolattartó pontunk van, Dánia csak megfigyelő, és Svájc is része ennek a hálózatnak, Norvégia pedig teljes jogú tag. Kezdetektől fogva az volt a fontos, hogy a nemzeti intézményeket, a nemzetközieket és az EU intézményeket ellássuk megbízható, összevethető adatokkal az euról és mindarról, ami kapcsolódik a menedékjogi és migrációs kérdésekhez. Mi is az hontalansággal kapcsolatos álláspontunk? Okay. How we, uh, the, sorry about... Sajnálom, hogy én is most itt a technikával kell, hogy küzdjek, nem tudtam átkapcsolni, ugyanis a következő szlájdra az igazságügyi tanács, amely 2015. december 3 és 4 között ülésezett, felszólította az Európai Migrációs Hálózatot, hogy hozzon létre egy platformot, amely lehetővé teszi az információ cserét, amelynek célja a bevált gyakorlatok példáinak cseréje volt a tagállamok között, azzal a célral, hogy a hontalan személyek számát csökkentsük, és az ezáltal létrehozott diszkriminációt is mérsékeljük. Elhatároztuk, hogy a luxemburgi EU elnökség alatt végrehajtjuk ezt a platformot. Jó magam, a luxemburgi kapcsolattartó pont képviselője vagyok. 2015. május 11-én az EMN Steering Board megkezdte a platform engedélyezte a platform végrehajtását. Aztán itt van a tanulmány, amit létrehoztunk, az eszközei az ilyennek, IMM-nek ideálisak arra, hogy a tagállamok szemére amelyek négy hét hogy a tagállamok kérdéseit megválaszoljuk, négy hét alatt vagy akár rövidebb idő alatt. 400 kérdést küldtünk ki a tagállamoknak, és ezek a hontalan személyek státuszára, helyzetére vonatkoztak az EU különböző tagállamaiban. 25 állam válaszolt, és a policy brief el röviden összefoglaltuk ezeket a válaszokat az internetes honlapunkon. amikor a luxemburgi állandó köve, képviseleten 2016. október 20-án első alkalommal bemutatásra került tehát ez az anyag. A platformnak köszönhetően nem csupán az EU tagállamok, más államok, nemzetközi szervezetek és NGO-k, vagy akár az UNHCR, valamint az európai migrációs hálózat összekapcsolása lehetséges. Nézzük az alapvető adatokat, amiket megállapíthattunk. 24 tagállam vesz részt az 1954-es egyezmény végrehajtásában, melynek, célja, melynek tárgya a hontalanság státusza, és 19 tagállam a részes fele az 1961-es egyezménynek a hontalanság csökkentéséről. Bemutatásra került egy törvény, hogy csatlakozzunk az egyezményhez, melyet Luxemburg már ratifikált, de még nem nyújtotta be a dokumentumot az ENSZ-hez. A tagállamok körében nem egységesek az eljárások a hontalanság meghatározását illetően. Különféle csoportok léteznek Franciaország, Nagy-Britannia vagy akár Magyarország, amelyek specifikus közigazgatási eljárást alkalmaznak a hontalanság meghatározásához. Más tagállamokban általános közigazgatási eljárást vagy egyéb közigazgatási eljárást alkalmaznak, és automatikusan meghatározzák ezáltal a hontalanságot. Aztán vannak adhok közigazgatási eljárások, például Írországban, vagy vannak jogi eljárások, például Belgiumban és Olaszországban, amikor is a kérelmező nem legális állampolgára az adott országnak. Nézzük most meg a következő szlájdot. A tagállamok nagy része, és ez a fő problémánk, nem kapcsolja össze a hontalanság státuszának meghatározását a tartózkodási engedély mm, odaítélésével. Tehát a legtöbb tagállamban a hontalanság megállapítása után nem feltétlenül kap az illető személy tartózkodási engedélyt. Ugye ez felvet problémákat az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, a munkaerőpiachoz való hozzáférés, vagy nyugdíj ellátás igénybevétele kapcsán. Nagyon sok tagállamban ugyan létezik a hontalanság státusza, de az érintett személy mégsem élhet legálisan az adott tagállamban. Tehát az állampolgársághoz való hozzáférés azon területen, ahol a gyermekek tartózkodnak, ez fontos és adott is. Ugyanakkor vannak jogi joghézagok, ami azt jelenti, hogy a fenségterületen maradó gyermekek vagy fiatalok noha hontalanok, ugyanakkor az állampolgársághoz nem férnek hozzá az adott országban. Például, hogyha egy szíriai anya gyermekével Luxemburgba megy, akkor nem adhatja gyermekének tovább az állampolgárságát, és a helyi szervek nem tudják, hogy mit is tegyenek ilyen esetekben. Éppen most fogadunk el egy törvényt, ami létrejött, azonban itt az volt a fő probléma, hogy van egy speciális eljárásunk a hontalanság meghatározásához, hogyha kísérlet nélküli fiatalok utaznak be. Ez máshogyan működik, mint a felnőttek esetében, mert itt különleges védelem szoruló csoportról van szó, és máshogyan kell kialakítani az idevágó eljárást. Bizonyos vagyok abban, hogy a következő előadó ezt még részletesebben bemutatja majd. Van most itt egy probléma a migrációs válság okán. Nagyon sok menekült érkezik ugyanis az EU-ba gyermekekkel, újszülöttekkel, akik útközben születtek akár, Jordániából, Törökországból akár, vagy Görögországból jönnek, és az ügye ezen gyermekek esetében egyszerűen nincsen bizonyíték arra, hogy bárhol is nyilvántartásba vették volna őket. Itt nincs mozgás ezt illetően, a gyermekek egész egyszerűen velük vannak, velük együtt érkeztek, ez tehát egy egyedi eset, egy különleges eset. Most kérem a következő szlájdot. Itt egy flowchartot látunk az UNHCR által kidolgozottat. Esetleg ki lehetne nagyítani, hogy olvashatóak legyenek a feliratok. A flowcharton, mert ez tényleg annyira apró betűvel van szedve. Nos. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságán dolgozták ezt ki, és a köztisztviselők ezzel dolgoznak, és megpróbálják terjeszteni ezt a tagállamokban, ahol nincsenek standard eljárások a hontalanság meghatározására. Rendeztünk egy közös konferenciát INS, INR és UNHCR részvételével 2017. január 18-án, tehát ezen év elején. Sajnálatos módon ez arra a hétre esett, amikor az Európai Parlament éppen Strasbourgban ülésezett, tehát önök közül sokan nem tudtak jelen lenni. Az eredmények ugyanakkor nagyon érdekesek, hogy a hontalanságot lehetőség szerint megszüntessük, ezért elsősorban valamennyi tagállamban a különleges védelemre szoruló kockázatoknak kitett személyekkel kell foglalkoznunk, és ez különösen a gyermekekre, a fiatalokra érvényes, különösen a kísérlet nélkül érkezőkre. Mert különösen a konfliktusos zónákban, vagy a háború által sújtott zónákban nagyon ö, sokan hagyják el ezeket a területeket, és aztán nyomtalanul eltűnnek. Ugyanakkor még nincsen közös eljárás a hontalanság meghatározására, bebizonyítására, és nincs világos differenciálás is, ugyanis világosan különbséget kell tudnunk tenni a hontalanság bebizonyítására irányuló eljárás és a menedékjogi eljárás között hiszen ha nem így járunk el, akkor az elutasított menedékkérők a hontalansági eljárást fogják kihasználni, és ezért mindenképpen különbséget kell közöttük tenni. A javasolt cselekvési tervet életen azt javasoljuk, hogy szoros koordinációt folytassunk az NGO-kkal, a nemzetközi szervezetekkel, az UNHCR-rel és az UNICEF-fel, hogy felmérjük, milyen különlegesen, különleges védelemre szoruló hontalanok vannak a tagállamokban, ez az első lépés és aztán ezt a fellépést ki kell terjeszteni a többi hontalan személyre is. Másodszorban egy közös megközelítést kell kialakítanunk, és ezt ösztönöznünk kell azáltal, hogy a tagállamok ki tudjanak dolgozni egy standard, egy javított standard eljárást, a hontalanság meghatározását szolgáló eljárás tekintetében nemzeti szinten. Az előttem szóló előadó már ezt említette. A platform itt konkrét támogatást óhajt kínálni, amelyben szorgalmazza a bevált gyakorlatokkal kapcsolatos cserét, és így helyszínen is lehet ezekről tájékozódni. Aztán itt vannak még az eszközök, amiket kialakítottunk tanulmányok keretében, konferenciákon, az EMN részéről. Mindezt a platformunk segítségként kínálja fel, amit másról is meg lehet valósítani, hogy javítsuk az eljárásokat, amelyek a hontalanság meghatározására szolgálnak, és a költségeket is össze lehet vetni az az eljárások költségei egyes tagállamokban, mint Nagy-Britannia nagyon magasak, ugyanakkor ezen költségekhez segítséget is nyújtunk ezek fedezéséhez, megpróbáljuk mindezeket egységesíteni, ezeket az eljárásokat, és megpróbáljuk ezeket ö, ö, kedvezőbb áruvá tenni. Aztán itt van a platformunk és szakértő csoportunk a hontalanság témájában egy olyan területet teremtünk, amelyen az NGO-k és a nemzetközi szervezetek, valamint a civil társadalom is információkat cserélhetnek, nyitott előttük ez a terület a hontalanság fontos témájában. Tehát mindenki szolgáltathat információt, és tőlünk is kaphat információt. Technikai információkat kínálunk az egyes tagállamok számára, azt illetve hogy hogyan kezeljék a hontalanokat, illetve hogyan kezeljék ezt az eljárást, ami ennek megállapítására szolgál, és hogyha valakinek segítségre van szüksége, akkor az a jó hírem, hogy vannak szakértőink a tagállamokban, és technikai konferenciát is rendeztünk, hogy meghozzuk ezen tevékenységek mérlegét, és az előrelépésekről beszámoljunk, és évente szeretnénk majd konferenciát szervezni, melynek célja szintén a mérlegvonás lenne, és felhívjuk a tagállamok figyelmét erre az égető problémára. Az észt EU elnökség alatt folytatjuk ezt a munkát, és aztán az osztrák és bolgár EU tanács elnökség alatt. Köszönöm Wikström asszonynak el kellett mennie, úgyhogy most átveszem az elnöki feladatokat. És akkor most megadom a szót a képviselőknek, egy nagyon érdekes panel következik a gyermekek hontalansága, ami egy nagyon aktuális téma. Alapvetően négy részre osztjuk, de tudom, hogy vannak olyan képviselők, akik jönnek, mennek, tehát tudom, hogy vannak néhányan, akik érdeklődnek a téma iránt. Azt gondolom, hogy ma rugalmasak tudunk lenni, és feltehetik a kérdéseket, és talán még azokhoz is feltehetnek kérdést, akik valójában az előadásokat még meg se tartották, rendkívül nagyvonalú és informális vagyok ma, de ha szükséges, akkor kérem, ne féljenek kérdezni és nyilván két szakértőnk nem mindennek a szakértője, de lehet. Katrina Csiniki fog szót kapni. Grazie Presidente, grazie anche per la sensibilità e rispetto. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm ezt az érzékenységet, és már ami a felszólási időket illeti. Köszöntet szeretnék mondani az előadóknak, akik bemutatták nekünk ezt a munkát, amely olyan részletes, annyira nagy figyelmet igénylő. A hontalanság témájával még nem foglalkoztunk, ugyanakkor a lehető legnagyobb figyelmet igényli. Még egyszer köszönetet mondok a tanulmányokért, mérható észrevételekért, jogi szinten is, ugyanis ez jogilag nagyon összetett terület. És sajnos a hontalanságnak nagyon sős következményei is vannak, mert egyrésztről a legalapvetőbb jogok, az egészségügyhöz, oktatáshoz való jogok sérülhetnek, és ez hatalmas diszkriminációs forma, amely különösen a kiskorúakat sújtja. Itt azt is kiemelték, hogy csupán néhány ország vizsgálta meg figyelmesen ezt a témát, és hozott megfelelő intézkedéseket. Én olasz vagyok, és tény az, hogy Olaszország egy olyan ország, amely akár közigazgatási, akár jogi szempontból megpróbálta meghatározni ezt az eljárást, mert ami a hontalanság meghatározását illeti, és aztán az állampolgárság elismerését. Olaszország elismeri az Olaszországban született, hontalan személyektől született kiskorúak olasz állampolgárságát az ENSZ egyezmény értelmében, melynek célja a hontalanság csökkentése volt, és 61-ből datálódik. Azt hiszem, hogy nagyon fontos ezzel a témával európai szinten foglalkozni, és egységes útmutatásokat kell alakítani valamennyi ország számára. A hontalanok témája, illetve ez a jelenség sajnos növekedni fog és nem minden migráns hontalan ugyan, de az is igaz, a legutóbbi előadó utalt erre részletes megjegyzések formájában, hogy a migránsok között nagyon sok gyermek van, akik egyedül érkeznek, akár kisgyermekek is, nem tudjuk mely országból érkeznek, néha még a személyazonosságukat sem ismerjük, vagy akár olyan gyermekek, akik az utazás alatt születnek, és Emiatt mindenféleképpen foglalkoznunk kell ezzel a témával. Nem elfogadható ugyanis, hogy ők az Európai Unió területén vannak, különösen, hogyha sérülékeny személyekről, mint a gyermekek beszélünk, hogy fizikailag léteznek ők, de jogilag nem, nem élvezhetik az őket megillető jogokat ennek következtében. Kérdésem önökhöz. Ugye utaltak annak lehetőségére, hogy a témát úgy kezeljük, hogy egyfajta soft law eszköz eszközökkel élünk, a tagállamokat felszólítjuk arra, hogy megfelelő eljárásokat alakítsanak ki a hontalanság megállapítására és aztán az állampolgárság elismerésére. Ez bizonyosan egy első lépést, egy kezdést jelenthet, de ahogy mondtam korábban, attól tartok, hogy a hontalan személyek száma növekedni fog. Kérdésem tehát, hogy esetleg tényleg el kellene már mélyíteni a vitát, a tanulmányokat, többet foglalkozni ezzel a témával, és esetleg egy irányelvet kialakítani, amely minimál szabályokat szab- határoz meg, vagy egységes szabályokat az összes országban, mert ahogyan mondottam, egyes országok, mint Olaszország már kialakították ezen a területen a jogszabályokat, mások viszont nem. Önök tehát erre csupán utaltak, de egy kicsit többet szeretnék tudni erről, a kiskorúak helyzetéről, különösen a migráns kiskorúak helyzetéről, akik sérülékenyek, hogyan lehetne, ha nem is specifikus jogszabályt kialakítani, de legalább specifikusan ezen ö, csoportra vonatkozó ö, normákat, akik sokkal sérülékenyebbek, mint a többiek, ha nem sikerül legalább minimális garanciákat nyújtani számukra az alapvető jogok vonatkozásában, amelyek mindenkit megilletnének, különösen a gyermekeket, és még különösebben a kisgyermekeket. Érdekelne tehát előadóink véleménye ezen két észrevétel kapcsán. Tehát normák rendben, de talán már egy irányelven is gondolkodnunk kellene, és valami specifikus eszköz a kiskorok vonatkozása számában is szükséges lenne. Önök szerint az lehetséges Köszönöm. Thank you very much, Katarina. May I just add... Katarina, egy dolgot tennék hozzá, mindahhoz, amit Katarina Csinicsi elmondott. Beszéltünk itt az NGO-k szerepéről, illetve a jogi jogsegélyhez való hozzáférésről. Én magam is részt veszek egy hontalansági, eh, jótékonysági eh, szervezet eh, munkájában, amelynek a célja, hogy gyerekeknek szerezze meg a brit állampolgárságot olyan gyerekeknek, akik hontalanok. És a jogi segítség az, ami problémás, nem csak azért, mert csökkent a jogsegélyre szánt keret, hanem azért is, mert máshol adott esetben nem is biztos, hogy létezik, tehát mennyire lehetséges jogi segélyt kapni ilyen esetek végigvitelére, illetve mi az infrastruktúra, milyen, milyen segítség, milyen keretet tudnak biztosítani a szak a különböző civil szervezetek. Eh, úgy tűnik számomra, hogy a jogi költség az egy komoly elrettentő eh, tényező, mert nagyon sokba kerül megszerezni, és kerülhet megszerezni az állampolgárságot. Mamikén szúr kap most szót. Köszönöm, elnök úr, és eh, Szüder asszonynak köszönöm az előadását. Én a lett és észt hontalanokról beszélnék. Olyan emberekről, akik nem polgárai ezeknek az országoknak, ott élnek évtizedek óta, vagy generációk óta eh, Lettországban nem vehetnek részt eh, a helyi nemzeti vagy európai választásokon. Itt a népesség 14%-áról van szó Lettországban. Eh, ezeknek az embereknek a száma 252 ezer és 82 ezer Észtországban. Gondoljuk el azt, hogy mondjuk egy nagy ország lakosságának 14%-át zárnák ki az állampolgári jogokból, mondjuk Kína vagy Oroszország lakóinak 14%-át. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok állásfoglalást fogadna el az Európai Parlament tiltakozva erre, e, ez ellen a dolog ellen. A kérdésem az, hogy miért, önök szerint miért nem foglalkoznak az Európai Unió hatóságai az észt és lett hontalanokkal. Köszönöm, és Danuka asszony is valószínűleg hasonló kérdést tenne fel. Köszönöm. Én a petíciós bizottság teljes tagja vagyok, de a korábbi két ciklusban a Libének is tagja voltam, tehát ismerem mind a két bizottságot, és valóban ott is többször előfordult ez a téma. E, és természetesen e, Lettországról és Észtországról van szó, ahogy az előző kérdésben is van egy általános e, kérdésem a hozzászólókhoz, a, a szakértőkhöz. Először is köszönöm a tanulmányt, mert szerintem nagyon jó tanulmányról van szó. A Libének készített tanulmány is jó, illetve a hálózat tanulmánya is nagyon jó. Szider asszonyhoz fordulva, a definíciókra kérdezve, úgy gondolom, hogy az eltérő definíciók is problémát okoznak. Az ENSZ és az Európai Unió más definíciókat használ. Az európai, az ENSZ-ben azt mondják, hogy akik nem polgárok, azok non-citizen, tehát nem állampolgárnak minősülnek. Az Európai Unióban harmadik országbeli állampolgárnak hívják ugyanezeket az embereket. A harmadik országbeli állampolgár definíciója viszont problémás, mert a hontalanok, illetve az állampolgársággal nem rendelkező személyek is ide tartoznak, és vannak különböző rendelkezések, amelyek a jogaikat tartalmazzák, hogyha egyik országból a másikba mennek, de a, úgymond eltűnik a definícióból a hontalanság problémája. Én hosszú ideje beszélek erről a problémáról, de igazándiból semmi nem változott meg a jogi, a jogalkotói megközelítésben. jó lenne átvenni a, az ENSZ definícióját. Másik probléma a hontalanságnak a definíciója. Itt Lettország és Észtország esetét vetném fel. A Sziderasszony jelentésének harmadik bekezdés második pontja az, ami arra sarkal, hogy a nem meghatározott állampolgárságú személyekre rákérdezzek. Szamaribius úrtól pedig azt kérdezem, hogy az önstatisztikái szerint 300 ezer hontalan van az Európai Unióban. Ez a száma tartalmazza a lettországi és az észtországi hontalan állampolgárokat. Ön 600 ezeret mondott valójában csak ebben a két országban 300 ezeren rendelkeznek olyan nagyon furcsa státusszal, hogy vagy nem állampolgárai egy országnak sem, vagy pedig meghatározatlan állampolgárságúak. Biztos önök is tudják, hogy a lett alkotmánybíróság úgy határozta meg, hogy ezek a személyek se nem lett állampolgárok, se nem hontalanok, hanem egy konkrét eh, státuszt, eh, státusszal rendelkező személyek, illetve hogy ez a harmadik bekezdés második pontja alá tartozná, tehát jogaiktól megfosztott emberekről van. Paragraph 3.2 in the event of such a classification. Ön harmadik bekezdés második pontját olvastam fel. hogy adott esetben az európai állampolgársággal rendelkeznének. Ön egyébként nagyon helyesen második, másodvonalbeli vagy másodosztályú lett állampolgároknak nevezzi ő, őket. A útlevelet ugyanis kapnak ezektől az országoktól. Éppen ezért szabadon utazhatnak. Tehát ha jól értem, hogyan lehet tehát levezetni ezt a másod rangú állampolgárságot az európai polgárságból? Én ezt meg szerettem volna csinálni a libés libés jelentésemben, de az megbukott a libében. Nem sikerült ezt végigvinnünk. Talán esetleg tudna ötleteket adni. És azelőtt pedig ön egy módosítót nyújtott be az én egyik jelentésemhez is. Tehát azzal nem lehet önt megvádolni, hogy nem próbálkozik. Nagyon eltökélt. Lehet, hogy kapunk a szakértőktől választ, mert bólogatnak. Nagyon régóta renden van ez a probléma. Jean Lambert kap most szót. Thank you, and I... Köszönöm szépen, és előre elnézést kell kérjek, mert lehet, hogy hamarabb távoznom kell. Mindenesetre volna néhány kérdésem. Az egyiket lehet, hogy már megválaszolták, még mielőtt ideértem volna. Az Európa Tanács aktív szintén ezen a területen is? Ha igen, akkor milyen lehetőség nyílik egyfajta közös fellépésre az Európai Parlament és az Európa Tanács között? Másodszorban, ami a szakpolitikai koherencia hiányát illeti, ez is elhangzott, vannak tagállamok, amelyek megállapítják a hontalanságot, és ezt követően megállapítják, hogy valaki hontalan, de nem teszik meg a következő lépést a tartózkodási engedély megadása céljából. Megállapították esetleg, hogy ez miért történik így, miért következik be? Különböző minisztériumok illetékességébe tartozik, és ezért nincs együttműködés, mert ez igazából képesztőnek tűnik, hogy nincs ilyenfajta egyeztetés, bár lehet, hogy ha már politikával foglalkozom, ezzel nem kellene meglepődnöm. Kinicsi kollega említette a jogalkotási lehetőségeket. Az eljárási irányelvek kapcsolatban, a közös európai menekültügyi rendszere kapcsolatban voltak módosítók, amelyek a korai szakaszban kitérnek a hontalanságra, de ha visszaküldésre kerül sor, Tudjuk, hogy vannak emberek, akik őrizetben vannak, azért mert nincs hová küldeni őket. Vannak-e jogalkotási lehetőségek, amelyek az önök véleménye szerint elképzelhetőek? Hogyan tudnánk még valamit tenni ebben a tekintetben? A bizottság a migrációról és a gyermekekről szóló közleménye talán kapcsolódik ehhez, de milyen egyéb területen léphetünk fel jogalkotás szempontjából, hiszen elfogadhatunk állásfoglalásokat, ez, ez igaz, de jó lenne, hogyha valamilyen jogszabályt is hozhatnánk, hogy tényleg változtassunk valamit a helyzeten, és ne csak a papíron létezik mindez. Köszönöm. Ez lehet, hogy már a következő fordulót is érinti. Szorája. Elnézést, mert elkéstem egy kicsit, de megpróbáltam nyomon követni a bemutatókat. Nagyon érdekes ez a kérdéskör. Én a romák helyzetével is foglalkozom az Európai Unióban, és tudom, hogy a romák körében Olaszországban is nagyon sok a hontalan személy. A balkáni háborúk következménye ez. Több évvel ezelőtt úgy tűnik, hogy a gyermekek hontalanságban születtek, hontalanként születtek, és eddig nem tapasztaltam előrelépést, hogy javítsunk ezen a helyzeten, javítsunk a körülményeken, ugyanúgy, ahogy a nemzeti roma integrációs stratégiákról beszélünk, mindez nagyon nehéz, hogyha nehéz a helyzeten javítani, ha valaki nem rendelkezik az állampolgársággal. És a roma gyermekek, akik több generációs hontalan családokba születnek egy adott tagállamban, ez azt jelenti, hogy nem veszik őket, nem anyakönyvezik őket, nem szerepelnek a nyilvántartásban. Úgy gondolom, hogy van egy európai illetékesség ebben. A jelentésemben, amely a roma integrációval foglalkozik, felszólítottam a bizottságot, azt kértem az Európai Bizottságtól, hogy kövesse nyomon a helyzetet a tagállamokban, és adott esetben jogi lépéseket is kezdeményezzen a olyan személyek védelme és elismerése érdekében, akiknek az állampolgárságát nem ismerik el, hiszen személyes azonossági dokumentumokhoz kell, hogy hozzáférésük legyen az Európai Európai Unióban a mozgás szabadságával sem élhetnek, az oktatásban sem vehetnek részt, tehát a születésük napjától fogva nincsenek jogaik. Arra is kértem az Európai Bizottságot, hogy tegyen kezdeményező lépéseket annak érdekében, hogy megállapítsuk a hontalanságot. Látom, hogy kitérnek erre a szakpolitikai jelentésben, és ezt támogatom, mert úgy gondolom, hogy ez az Európai Unió hatáskörébe tartozik, biztosítani azt, hogy olyan személyek, akik egy háború miatt arra kényszerültek, hogy elhagyják hazájukat, nem hiszem, hogy csak a tagállamokra bízhatjuk ezt, hiszen ezen személyek számára nem adatott meg az a jog, hogy éljenek az európai jogokkal, értékekkel, az alapvető jogokkal. Említette, hogy 600 ezer szeméről van szó, ezek fele a balti államokban él. Úgy gondolom, hogy még ennél többen is vannak, részt vettem Luxemburgban egy hontalanságról szóló konferencián, és a roma személyeket nem vonták be a statisztikákba, a statisztikai adatok rájuk nem térnek ki, és vannak tagállamok, ahol akár százezerre is tehető a hontalan személyek száma akik nem szerepelnek a nyilvántartásban. Nem tudom, hogy Olaszországban vagy máshol hány ilyen személy van, de nagyon sokan vannak azok, akiktől megtagadják az alapvető jogaikat és azon értékeket, amelyek az Európai Unióban érvényesek. Tehát azt szeretném kérdezni, hogy hogyan lehetséges, hogy mindezt az Európai Bizottság csak tagállami hatáskörnek minősítette. Az Európai Unióban élnek, ugyanakkor nem élhetnek az Európai Unió jogaival, tagállami jogokkal. Szeretném megtudni, hogy milyen javaslataik vannak. Köszönöm. Ez lehet, hogy már megint a második fordulóhoz tartozik. Mari Krisztin Versia következik. Köszönöm, elnök úr. Elnézést, hogy később érkeztem, és csupán az előadások végét tudtam meghallgatni. A csütörtöki program az egy kicsit szoros, elnök úr. Több dolgot össze kell egyeztetni, akik gyakran összeegyeztethetetlenek. A különféle találkozóink, üléseink, és még viszonylag korán el is kell távoznunk. <laughs> Hogyha jól értettem. Contesté. 600 ezer hontalan van az Európai Unió területén. Hogyha megnézzük ezt a 600 ezret az Európai Unió területén, és 10 milliós számot világszinten, akkor az Európai Uniónak bizony nem lehet tanítómesterként fellépnie a világ többi részét illetően ezen kérdésekben, hiszen 0,7-0,8 százalékáról beszélünk az európai lakosságnak, még 7-8 százalék a világ lakosságára vetítve. Une réflexion à avoir. Et cette réflexion, il me semble qu'elle doit d'abord porter Nos, ugye vannak olyanok, akik már nemzedékek óta hontalanok az Európai Unió területén élnek. Jó lenne tehát, ha kicsit jobban kifejteni ezt a 600 ezres számot, hogy ez mi mindent is tartalmaz, milyen kategóriákat. És az Danaka asszonyáltal mondottakra visszatérve, Ugye vannak olyanok, akik sem állampolgára egy adott országnak, sem nem hontalanok, és ennek megvannak a következményei már, ami az európai állampolgárságot illeti, hiszen az európai állampolgárság az a nemzeti állampolgárságból ered. Tehát uh, itt vannak olyan emberek, akik számot tarthatnak az Európai Unió érdeklődésre, mert ők úgymond státusz nélküliek, státuszon kívüliek. Tehát el kellene gondolkodni a legjobb eszközökön, hogy hogyan lehetne előrelépni ezen helyzetet illetően. Azt hiszem, kicsit vonakodóak vagyunk, kicsit bátortalanok. Jó, hogy itt van ez a ma délutáni meghallgatás, akkor tenni is kell valamit, mert állásfoglalásokat alkottunk világszinten a hontalanságról. Ugyanakkor jó lenne, ha elgondolkodnánk az Európai Unión belüli hontalanságról, annak a következményeiről, és nem csupán azt néznénk meg, hogy a migráns áramlásoknak milyen következményei vannak. Ez ugyanis egy valódi, specifikus Európán belüli probléma, ez a fajta hontalanság, és mindenekről ezt kellene kezelni. Mary Christine, Köszönjük, Mary Christine, és uh, a meghallgatás után valódi fellépésre van szükség. Mindenki Mindenképpen az Európai Parlamentnek is ki kell alakítani a saját stratégiáját. Elég jelentős késésben vagyunk. Folytassuk tehát. We'll be fine. Um, but if I could ask her to Szeretném megkérdezni a két szakértőnket, hogy az eddigi felvetésekre válaszoljanak. Hagyjanak valamit esetleg azoknak is, akik a gyerek hontalanokról fognak beszélni, ne vegyék el a kenyerüket, de amik általános kérdéseket feltettek, Zsdanoka asszony, illetve Csinicsi asszony, arra esetleg reagálhat. Um, I, thank you very much for all the questions. I imagine... Köszönöm a kérdéseket a 600 ezres szám az, ami megjelenik minden jelentésben. De egyetértek eh, a képviselőkkel, hogy igazándiból nem tudjuk, hogy hány hontalan személy van az Európai Unióban. Ezért is a mi hálózati platformunk fel akarja mérni a valódi helyzetet, de nem úgy, hogy oda megyünk a tagállamokhoz, hanem a civil szervezetekkel akarjuk felmérni, felméretni, hogy mi, melyek a valódi problémák. A tagállamok ugyanis nem mehetnek oda az emberekhez megkérdezni, hogy te most hontalan vagy, de a civil társadalommal, a platform segítségével megpróbáljuk ezt a kérdést kezelni, és aztán oda menni a tagállamokhoz, és azt mondani, hogy ezek az aggodalmak fogalmazódtak meg az olasz képviselő asszony kérdésére eh, válaszolva, eh, nyilvánvaló, hogy eh, a regisztrálni kell ezeket a beérkező kiskorúakat az Európai Unióba. Számomra nem logikus az, hogy vannak olyan kézzel fogható gyerekek, akik mégis senkik, nem mehetnek iskolába, Nekem van egy személyes esetem, amikor a rendőrségre mentem, mutattam, hogy itt van két gyerek, iskolába kell menniük. És igazándiból felhasználjuk a kötelező oktatásról szóló törvényt arra, hogy ezek menjenek az iskolába. Mert a, előtte a köztisztviselő azt kérte, hogy hogy hol vannak a gyerek papír, gyerekek papírjai. Legyünk már reálisak. Hát ezekkel az esetekkel kell tehát szembenéznünk. A lett kollégákkal felállított munkacsoportban, ugye a mi platformunkon, a mi hálózatunkban ott vannak az észtek és a lettek is. És próbáljuk kitalálni, hogy hogyan lehet kezelni ezt a kérdést. Nem akarom mindenki más elől elvenni az időt, de még két dolgot mondanék. Ugye, a költségeket illeti, a költségét, a költséget illetően a britektől kaptunk egy egy panaszt gyakorlatilag. Lettország és az Nagy-Britannia az a két ország, ahol nem jár jogsegély ezekre az ügyekre, és Nagy-Britanniában nagyon drágák ezek az eljárások. Az biztos, hogy a, a, az, az igazságszolgáltatási úthoz való hozzáférést könnyebbé kell tenni. És akkor az utolsó megjegyzésem, amit a brit képviselő asszony mondott, az, az nagyon helyes. Számomra nem logikus az, hogy valakinek van egy hontalan státusza, és aztán utána le is áll a dolog. Semmihez nem fér hozzá onnantól kezdve. Volt egy híres luxemburgi eset, mert megállapították valakinek a hontalan státuszát, de a tartózkodási engedélyt nem kapta meg, mert a, migrá- a bevándorlási törvényben nincsen összekötve a hontalanság megállapítása a tartózkodási engedélye. Tehát humanitárius okokból lehet legfeljebb engedélyezni az ott tartózkodást. A hontalanság esetén szükséges az, hogy jogos tartózkodási engedélyt, jogszerű tartózkodási engedélyt kapjanak, akik egyébként is ott vannak. Mi ezt akarjuk a platformmal elérni, tehát korai regisztrációt, és ott dolgozunk a terepen is, a hotspotokon például, e, és a Frontex meg egyéb hatóságok regisztrálhatják ezeket a kiskorúakat, amikor azok e, papírok nélkül érkeznek, különösen az egyedül érkező kiskorúakra gondolok itt. E, európai szinten pedig össze kell kötni ezt a két dolgot, tehát ha valaki megkapja, a, megállapítják a hontalanságát, akkor egyben tartózkodási engedélyt is kell kapjon attól az országtól, amely megállapította hontalanságát. Én azt gondolom, hogy erre lehet jogszabályokat hozni, anélkül, hogy a polgári, az állampolgársági jogot érintené vagy sértené, ami pedig eh, a jogi költségeket illeti, ez lenne megint csak az út előre, mert eh, teljesen nevetséges, hogy gyerekeknek kell bizonyítani. A normális esetben ugye a kérelmező bizonyít, de most egy gyerekről bebizonyítani azt, hogy ő, a gyerektől elvárni azt, hogy bebizonyítsa, hogy ő nem állampolgára semminek, semmilyen országnak, ez eléggé meredek. Tehát én azt szeretném, hogyha e, ebben támogatnának bennünket, és a hálózat e, e, mindent megtesz annak érdekében, hogy létrejöhessenek útmutatók és egyéb olyan anyagok, amelyek segíthetnek a nemzetközi szervezeteknél. Igazándiból a 600 ezres szám az vagy igaz, vagy nem, de ami engem aggaszt, az az, hogy jönnek folyamatosan a gyerekek, és fogalmunk sincs, hogy mi a helyzet az Európai Unióban jelenleg. Köszönöm. Valóban beszélhetett volna hosszabban is, de sok kitűnő szakértő vár még itt ránk. Szajdér asszony, ön szeretne válaszolni ezekre a kérdésekre. Azt hiszem, a gyerekekkel kapcsolatos kérdésekre majd később kitérünk, de én inkább a, az Európa tanácsal való együttműködésre rákérdező nagyon jó kérdésre reagálnék. Nagyon jó az együttműködés köztünk, mert az Európa Tanács sokkal régebb óta foglalkozik állampolgársági kérdésekkel, mint az EU. Van egy európai állampolgársági egyezmény, amely azt feltételezi, vagy azzal jár, hogy az, e, az egy, a, az Európa Tanácsnak megvan a kompetenciája, szakértelme is, tehát nagyon régóta dolgoznak ezen az ügyön. Nem tudom, hogy politikailag ez hogy lehetséges, de ami a dokumentumok, tudás, szakértők jelenlétét illeti, valóban jó lenne az együttműködés az Európa Tanácssal, és aztán az, hogy nem kap tartózkodási engedélyt, miután megállapították a hontalanságát, ezzel kapcsolatban azt mondom, hogy azok az országok, amelyeknek van hontalanság megállapító eljárása, azok közül egyik sem ad automatikusan tartó, bocsánat, ilyen probléma nincs, mert azok az országok, amelyek meghatározzák a hontalanságot, azok utána automatikusan adnak tartózkodási engedélyt. Van olyan hír, hogy a hollandok esetleg mégis ezt csinálják, de ez nem biztos. A holland kormány beszélt arról, hogy létre akar hozni egy olyan hontalanság megállapító folyamatot, amely után nem következik be a tartózkodási engedély kiadása. Ez egy rossz precedens lenne, de a másik, a többi országokban ez a probléma nincs. Esetleg egy nem kifejezetten hontalanság megállapítási eljárásnál lehet erre példa. Ami pedig a jogszabályalkotást illeti, nem gondolom, hogy új jogszabályokra van szükség, vannak ugyanis jogszabályok, ott van például a visszatérítési irányelv, csak akkor lehet valakit fogva tartani egy visszaküldési eljárásban, hogyha valós esélye van annak, hogy ez sikerülni fog. Na most az, hogy mennyire reális az, hogy visszaküldenek egy hontalan személyt valahova, ahonnan jött, ez ez, ez problémás, esetleg ezt tisztázni kell a hontalanok vonatkozásában. Tehát amellett lehet érvelni, hogy ahhoz, hogy már a létező jogszabályok működjenek, eh, szükség lehet egy európai hontalanság megállapítási eljárás létrehozására. Ami pedig a definíciókat illeti, ehhez is hozzászólnék, ha az elnök úr megengedi. Én egyébként szeretem ezt a témát. A hontalan személy definíciója a lett és észt ügyekhez képest, és itt valóban van egy párbeszéd, de az egyet nem értés tárgya az az, hogy a lett kormány az a nem állampolgár ott lakókat se hontalannak nem tartja, se állampolgárnak, ami azért problémás, mert a hontalanságról szóló egy nemzetközi egyezmény azt mondja, hogy valaki vagy állampolgár valamilyen országnak, vagy pedig hontalan. A kettő között semmi nincs, ez egy eléggé bináris dolog. Ebben az értelemben lehetetlen, hogy egy állam azt mondja, hogy nekünk van egy csoport emberünk, akik hát félig meddig állampolgárok, de mégsem. Vagy ezt kéne kimondani, hogy állampolgárok, de másodrendű állampolgárok, és akkor mégis európai polgárok is, vagy pedig hontalanok. Tehát vagy, vagy elismerik állampolgárnak, vagy nem. E, igazándiból a nemzetközi jog alapján minősülnek hontalannak, hogyha nem, nem tekinti őket saját állampolgárnak lett ország. E, Egyébként nem tudom, hogy a csoport emancipációja szempontjából mi lenne a jobb Lettországban, de amennyiben nem állampolgárok telepednek le bármely más EU eh, e országban, és a gyerekük születik, mondjuk eh, eh, Hollandiába megy egy lett, és ott nem állampolgárként gyereket szül, az a gyerek valójában hontalan, de mégis regisztrálható Lettországban, mint nem állampolgár, a gyerek valójában Hollandiában mégis hontalannak számít, mert Lettország nem ismeri el saját állampolgárának, tehát egy rendkívül nehezen meghatározható helyzet eredményezne, és nem ezért se látom azt, hogy egy egy harmadik státusz létrehozzunk, mert az egész struktúra összeomlik, a bináris rendszer nagyon jól működik, vagy állampolgár, vagy hontalan. Ez képest minden harmadik státusz csak megzavarja azt mondja, hogy a kollégák PHD ügyekkel, PHD készítenek ebből a témából, most kezdem érteni, hogy miért. E, rossz dolog, hogy ezzel kell foglalkozni, hogy, hogy rossz dolog, hogy, hogy hontalanság ügyében PhD-ket lehet írni, de hát ez van. Csütörtökön a képviselők kevesen vannak itt, nem tudom, tudnak-e még maradni, tudom, csütörtök délután van, de mégis van három szakértőnk. Egyébként meghívtuk a, az Európa Tanács emberi jogi emberét, de sajnos nem tudott eljönni. Akkor most a három szakértőt arra kérném, hogy foglalják össze 10 percben, amit mondani akarnak. Sajnálatos módon csütörtökönként elkezdenek hazamenni a képviselők, tehát 6-7 percben, hogyha összefoglalják az előadást, a lényegét annak, és akkor lesz idő arra, hogy jó kérdéseket kapjanak, amit hasznosabbnak tartok, őszintén szólva. Thank you very much. Um, I feel a lot has already been... Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy sok minden már elhangzott, úgyhogy megpróbálok végighaladni a fő kérdéseken, és aztán felvetnék néhány gondolatot, amely kapcsolódik az elhangzottakhoz, talán ez megkönnyíti a csütörtök délutánt. Először is szeretném megköszönni, hogy megszervezték ezt az ülést. Ez komoly munkát igényelt. Az a tény, hogy ez a második jelentős rendezvény, amely a hontalansággal foglalkozik, bizonyítja, hogy valami folyamatban van. Persze az ilyen rendezvények sikere mindig azon múlik, hogy milyen eredménnyel zárulnak. Amit igazából meg kell, hogy figyeljenek itt, az a fönti bal felső, rész, bal felső sarokban látható adatok. Nem egy új problémával állunk szemben, de lehet, hogy kicsit opportunista voltam. Talán megragadhatnánk ezt a lehetőséget azt, hogy az elmúlt két évben menekültek és migránsok érkeztek az Unióba, és ismét elővehetjük ezt a témát, hiszen azt látjuk, hogy a menedékkérők körében egyre több a gyermek, a menedékkérők harmada gyermek, és ez az elmúlt két évben körülbelül 400 ezer szemét jelent. Közülük vannak, akik ismeretlen állampolgárságúak vagy hontalanok, amit nehezen látható, az a 2,5%-os arány, ez hivatalosan az, amiről az adatok tanúskodnak, azzal kapcsolatban, hogy a menedékkérők körében az EU-ban mennyi a gyermekek aránya, ők vagy hontalanként, vagy ismeretlen állampolgárságúként szerepelnek a nyilvántartásban, lehet, hogy a 2,5% kb. 11.500 ez alacsony számnak tűnik, de itt kb. 11.500 gyerekkel túl sok van azok között, akik menedéket keresve jönnek az Európai Unióba, és őket vagy hontalanként, vagy ismeretlen állampolgárságúként regisztrálják. Mit jelent az, hogy valaki hontalan vagy ismeretlen az állampolgársága? Országonként különböző a szakértők is ezt megerősíthetők, Igazából nincs jelenleg az EU-ban egy harmonizált definíció, és teljességgel homályos az is, hogy ki mit tesz. A gyermekek tehát kísérő, vagy kísérő nélkül, vagy kísérővel megérkeznek, gyakran egy szál pólóban, mindenféle dokumentum nélkül a hotspotokon regisztrálják őket, de mai napig nincsenek gyermekvédelmi pontok a hotspotokon, és ezt is kértük a közleményben, az sem egyértelmű, hogy a Frontex, vagy az EASO, vagy valamilyen más tisztviselő illetékese, nem csak abból a szempontból, hogy ki azonosítsa a kiskorúakat, milyen statisztikai kategóriába sorolhatók. Ez egyértelmű az európai intézmények mandátuma szempontjából. Az Eurostattal együtt kell dolgozni a statisztikák harmonizása érdekében mindenkit, minden gyermeket ugyanazon kategóriák alapján kell regisztrálni. Szeretnék rámutatni arra is, hogy a hontalanság nem csak a menekült vagy migráns gyermekeket sújtja, úgyhogy a kérdés ismét a figyelem homlokterébe került, de többen említették már, hogy nagyon sok az olyan gyermek, amely ilyen jogi űrbe kerül, akár a balti országokban, vagy a Balkán térségben. Vannak nagyon mobilis csoportok, Jill Lambert is említette, és gyakran visszaküldik őket, anélkül, hogy azonosították őket, vagy kiderült volna róluk, hogy hontalanok. Nagyon sok roma gyermeket meginterjú voltam, olyan személyeket, akik a Balkáról Nyugat-Európába mentek, vissza küldték őket egy lászépaszéval, és hogyan tudunk, vissza, vissza tudjuk fordítani a gyermekeket, de nem tudjuk tisztázni a jogállásukat. Tehát itt egy egyre nagyobb hézak figyelhető meg. Három példát láthatnak itt, kik ezek a gyermekek, Három nagy csoportra összpontosítanék most. Szerintem ők igénylik a nagyon sürgős politikai fellépést. Fönt látható Sziba, egy három éves gyermek, édesanyja szíriai, édesapja meghalt. Ő a migráció az, úton, az utazás során született, szülei nem voltak összeházasodva, és mivel a szír jogszabályok értelmében az anyától nem örökölheti az állampolgárságot, most ő hontalan, és így az alapvető jogokkal sem rendelkezik. Következésképpen a jogai sérülnek, és sérülni fognak a jövőben is. Egy másik példa, a két iker testvér, akiket láthatnak, Brám és Xandra, ők mind a ketten Hollandiában születtek, anyukat Kínából csempészték Hollandiába, tehát a fél világon átutazott, de ő maga sem szerepel a nyilvántartásban, tehát hontalan ő is, és semmilyen módja nincs arra, hogy a gyermekei tőle állampolgárságot kapjanak, hiszen a jogszabályokban vannak bizonyos hézagok, tehát először is vissza kellene térnie Kínába. Ha ezt nem teszi meg, akkor ismeretlen állampolgárságúként regisztrálják a jövőben is a gyermekeiket, gyermekeit. Tehát kérdés, hogy a roma integrációt mennyiben kezeljük, hiszen a baloldalon látható beszím, Görögországban született, és annak idején édesanyja nem rendelkezett elég pénzzel, hogy anya könyvesztesse. Visszatért hazájába, de nem tudta azonosítani a gyermekét ha tovább lépünk egy következő helyzetre, a hontalanság persze nem egy olyan probléma, amely kizárólag Európában született, vagy itt élő, vagy ide érkezett gyermekeket érint. Európának van egy további szerepe, és ez a parlamentet is megilleti, hogy az Európán kívüli hontalanságra helyezze a hangsúlyt, hiszen tény az, hogy a világon gyermekek milliói születnek úgy, vagy nőnek fel úgy, hogy bármikor is a nyilvántartásba vették volna őket, és a migráció következtében tapasztaljuk, hogy ez egy probléma, és most a rendészeti szervek számára is egy problémát jelent. Mukasa Ugandából volt elég bátor ahhoz, hogy a bírósághoz forduljon, miután 13 éves lányát megerőszakolták, de mindenféle igazságszolgáltatást megtagadtak tőle, mert nem tudta bebizonyítani, hogy a lánya hány éves. Tehát eh, gyakorlatilag az egész eh, ügyet eh, lezárták azért, mert a gyermeket sohasem vették korábban nyilvántartásba. Tehát ez is bizonyítja, hogy a hontalanság nagyon is egy reális és konkrét probléma, és ez egy alapvető első lépés a további jogsértések láncolatában. Kérdés, hogy véget tudunk ennek vetni? Igen, és be tudjuk-e tölteni a hiányosságokat, az űrt az anyakönyvesztetés során. Vannak például Balkánra vonatkozó adatok az Európai Uniónak a bővítésen keresztül itt komoly szerep jut, komoly beruházásokat is eszközöl itt az Unió. Boszniában például, ha összehasonlítjuk a az ott született gyermekek arányát, ott a hontalanok aránya 2-3 százalék, Koszovóban néhány ezerre tehető a számuk, és könnyen azonosíthatók. Tehát valóban lehetséges a megoldás, de úgy tűnik, hogy valahol nincs elég, nem fűződik elég érdek ahhoz az intézmények berkében, hogy megoldják ezt a problémát ahogy előre halad a bővítés folyamata, vagy egyeztetünk a belügyminisztériumokkal, jó lenne, hogyha nem csak a jogalkotással, vagy a jogszabályok átültetésével kapcsolatos problémákról beszélnünk, hanem az emberi jogi párbeszédek, vagy a társulási megállapodások során, vagy a visszafogadási megállapodások kontextusában is ezt fel kellene vetni. Ezek azok a konkrét területek, ahol lépéseket tehetünk. És ha megnézzük az utolsó diát, ezt nem szeretném részletezni, hiszen sok minden már elhangzott erről, az állampolgárság megállapításával kapcsolatos folyamatok kulcsfontosságúak, nem csak Európában. Remélem, hogy a DEFCO, a DG Home és az EASO is részt vesz ebben a folyamatban, és elgondolkozunk azon, hogy hogyan tudjuk támogatni az unión kívüli államokat, hogy támogassuk az ottani állampolgárság megállapításával kapcsolatos folyamatokat. Ez mind összefüggésben van a migrációt kiváltó okokkal szembeni küzdelemmel, a gyermekek jogainak védelmével, és talán egy utolsó gondolat, az UNICEF és az UNHCR mm, ismét együttműködtünk, és a tavalyi év során egy koalíciót hoztunk létre, hogy a partnerek figyelmét felhívjuk a hontalanság problémájára, hiszen ennek véget lehet vetni. Az Európai Unióban Norvégia, Románia, Szerbia, a Macedónia, Koszovó, tehát a balkáni tagállamok és egyéb uniós tagállamok esetében rámutatunk arra, hogy ott konkrét lépések történnek, bevonható a civil társadalom is, melyek a kiinduló pontok, talán az EU migrációs menetrendjének felülvizsgálata, a roma integrációs keret egy további lehetőséget rejt magában, a globális kompakttal kapcsolatos eszmecsere, ahol az Európai Unió kifejtheti az álláspontját arról, hogy hogyan kezeljük a migrációt, a gyermekek védelmével kapcsolatos jogszabály végrehajtása, illetve a parlamentnek is jut egy szerep, hiszen számon kell kérni az Európai Bizottságon, azt, hogy a tagállamok végrehajtják ezeket a jogszabályokat, és a statisztikai adatok is megfelelően kell, hogy tükrözzék a helyzetet, mert enélkül nem fogjuk tudni mérni az előrelépést. Köszönöm. Laura van Vass, the... Laura van Vass következik, aki koordinátora ennek a témának. az Institute of Statelessness and Inclusion-nél. Köszönöm. Én is megpróbálok akkor ezzel a témával foglalkozni. Az utóbbi években főleg a gyerekek kontalanságával foglalkoztunk, és azon belül is az Európai Uniós problémákkal három dolgot említenék. Mindegyikről volt már szó ma, de valójában a mit, hogyan és miért kérdésekre próbálok válaszolni. Ami a mit kérdést illeti. Erről már itt volt szó, hogy hogyan kell elkerülni azt, hogy a gyerekek hontalanná váljanak, de talán ennél is fontosabb az, hogy pozitív intézkedésre van szükség. Elismerni, hogy minden gyereknek van joga az állampolgársághoz, és akkor hamarosan beszélek a különbségről a két megközelítés között, ami kitapintható. Verena beszélt arról, hogy a gyerekek esetében az állampolgárság hozzájárul ahhoz, hogy részt vegyenek a társadalom életében, illetve a társadalmi azonossághoz is hozzá eh, hozzájárul, tehát az, az állampolgárság hiánya, a hontalanság az egy kiszolgáltatottságot jelent, és aztán később az élet további szakaszában ezt már nehéz kiküszöbölni. Nem lehet azt mondani, hogy amikor majd felnősz, akkor jobb lesz a világ, és a hontalansági problémád megoldódik. Valójában a tények azt mutatják, hogy még több problémája van egy hontalan felnőttnek, mint egy hontalan gyereknek volt. Akkor most beszéljünk arról, hogy miről van szó Európában, mi a probléma Európában Európában miről beszélünk, és miért érint az a hontalanság olyan gyerekeket, akik egyébként európaiak kellene, hogy legyenek. Az egyik oka ennek az, hogy Nincsenek meg azok az óvintézkedések a nemzeti jogban, amelyekre szükség lenne ahhoz, hogy minden gyerek születéskor vagy nem sokkal később állampolgárságot kapjon. Látunk egy sor olyan országot eh, ez Európai Unióban, amely csak akkor ad egyáltalán állampolgárságot a hontalan gyereknek, hogyha a szülei is hontalanok, e, valójában ez bizonyos problémákat megold, de valójában az állampolgársági törvények mechanizmusának a megneértésére alapul ez, e, hiszen más oka is lehet annak, hogy egy gyerek nem örököl állampolgárságot a gyereki a szüleitől. Tehát itt igazándiból rosszul elkészített jogszabályokról van szó, és az olyan országokat is, ahol még vannak védelmek, ott is a védintézkedéseket nem megfelelően alkalmazzák. Az állampolgárság Európában általában a szülőtől származik, ez egy elég egyszerű és közönséges dolog, ugyanakkor a hontalan gyerekek esetében szükséges az, hogy az adott ügyintéző ismerje a törvényt, ismerje azt, hogy hogyan lehet azonosítani az adott törvény, alkalmaz, az adott törvény alkalmazhatóságát egy adott ügyben, az eljárásokat, Mindehez egy pozitív hozzáállásra van szükség, hogy azok az óvintézkedések, amelyek benne vannak a rendszerben, azok tényleg hatékonyak legyenek, és ahogy Verénától hallottuk, vannak olyan esetek, ahol egy gyerek kapott állampolgárságot, de nem tudja bizonyítani, mert nem tudja, hogy nem tud hozzáférni a születési anyagkönyvi kivonathoz, amely egyébként nem csak a személyazonosságot, hanem gyakran az állampolgárságot is igazolják. Tehát vannak olyan dolgok, amivel foglalkozni kell, és vannak problémák, vannak olyan gyerekek, akik Európában születnek, és kéne, hogy legyen állampolgárságuk, vagy azért, mert az adott államot terhelik nemzetközi kötelezettségek, és adott esetben a nemzeti jogban is létezik e, ilyen kötelezettség, vagy akár a törvény alapján megkaptak egy állampolgárságot, de mégsem tudják azt bizonyítani, éppen ezért ténylegesen hontalanságban élnek és ezért aztán nem lesznek EU e, polgárok sem, mert az EU polgár az lesz, akinek valamilyen tagállami polgárság, állampolgársága van. Néhány dolgot szólnék arról, hogy hogyan. A hogyan az elég egyértelmű. Tudjuk, hogy hogyan működnek az állampolgársági törvények, tudjuk, hogy milyen nemzetközi kötelezettségek vannak. Tehát még átfogó statisztikák hiányában is Tudjuk, hogy milyen módon lehet megoldani a gyerekek hontalanságát. Az egyik eh, eszköz az 1961-es ENSZ egyezmény, amely a hontalanság csökkentéséről szól. Ezt a az egyezményt továbbra is elő kell mozdítani. Kilenc olyan EU tagállam van, amely nem ratifikálta ezt az egyezményt, reméljük, hogy hamarosan fogják. Ebből az öt tagállamból egyébként rendelkezik, ebből öt tagállam egyébként rendelkezik olyan óvintézkedésekkel, amelyek kezelik a saját jogon belül ezeket a problémákat, tehát meg tudják tenni azokat az intézkedéseket, amelyekre szükség van. Még fontosabb, hogy az összes EU tagállamnak van kötelezettsége arra, hogy elismerje az állampolgársághoz való jogát minden gyereknek, mert aláírták a gyerekek jogairól szóló egyezmény, tehát eh, függetlenül más eh, eh, instrumentumok ratifikálásától az EU tagállamokat kötelezettség terheli a gyermekjogi egyezmény alapján, és ezt diszkriminációmentesen, illetve a gyerek legjobb érdekében kellene alkalmazni. Ami a CRC bizottságot illeti, amely a gyerekjogi egyezmény végrehajtásával foglalkozik, egyre aktívabban monitorozza az eseményeket és ajánlásokat fogalmaz meg arról, hogy hogyan kell végrehajtani ezt a nemzetközi egyezményt, és érdemes megjegyezni, hogy a 28 EU tagállamból 16 kapott már a CRC bizottságtól ajánlásokat konkrétan ebben a témában valamikor, amikor a Gyermekjogi Bizottság előtt felülvizsgálatra került sor. Voltak olyan országok, amelyek nagyon határozott ajánlásokat kaptak ebben a témában Csehország, Észtország, Olaszország, Hollandia és mások. Emellett el kell ismerni a szintén hatályos emberi jogi egyezményeket, és emellett a többi keretet, illetve nemzetközi útmutatót, iránymutatót is figyelembe kell venni, például a fenntartható fejlődési célokat, amelyben megint szó van a születéskori anyakönyvezésről, mint kötelezettségről. Ez megint egy globális kötelezettség, tehát az Európai Unió tagállamaira is érvényes, és az imént hallott tanulmányból is kiderültek jó gyakorlatok. Az UNHCR egy ideje már kampányol olyan eszközökért, amelyek kell, meg lehet akadályozni a gyermekhontalanságot. Emellett eh, ezután akkor most szólnék néhány szót arról, hogy miért. Volt szó ma már arról, hogy nagy a kockázata annak, hogy egyre több gyerek lesz az Európai Unión belül hontalan, különös tekintettel a jelenlegi migrációs kontextusra. Az is fontos, hogy rámutassunk, hogy egyre nagyobb figyelem fordul a téma iránt, mobilizálja a nemzetközi közvéleményt, e, és az EU-nak is ebben részt kell vennie. Vannak kampányok, amelyeket a nem, e, e, civil szervezetek folytatnak, vagy az ENSZ szakosodott szervezetei, és egyéb kezdeményezések a pozitív kezdeményezéseken túlmenően és azok lendületén túlmenően oda kell figyelni arra, hogy tényleg növekvő számokról van szó. A migrációs kontextus az egyik oka ennek, és ebbe akkor nem is megyek e, vele jobban, de van egy másik kontextus, ami szintén most körben alazódik, nevezetesen azok a török állampolgárok, akik Törökországon kívül vannak, és akik től mostanában fosztják, akiket mostanában fosztanak meg az állampolgárságuktól a tavalyi pucs után. Eddig 130 embert hívtak vissza Törökországba három hónapos határidővel, e, és meg fogják fosztani őket állampolgárságuktól egy kormányhatározattal, amennyiben nem térnek vissza Törökországba, illetve megtagadnak konzuli szolgáltatásokat e, külföldön élő török állampolgároktól. 800 ilyen esetet dokumentáltak a partnereink, ebből 76 e, az olyan ügy volt, hogy nem adtak ki újonnan született török állampolgároknak, tehát török újszületteknek útlevelet megtagadták. Ez megint aggasztó, és ezt az Európai Uniónak szintén komolyan kell vennie. Köszönöm. Köszönöm szépen. Megint csak azt kell mondjam, hogy Nyilván többen támozni fognak menet közben, tehát jó lenne betartanunk az időkeretet, hogy a kérdéseket is meghallgathassuk, máskülönben a kollégák távoznak, de lesznek még vendégeink, akik hozzászólnak. Az Európai Bizottságtól következik most Margaret Tweet, a DG Just-tól, az alapvető jogokkal foglalkozó, foglalkozó osztálytól, a DG Just részéről. Parancsoljon, Tenni a szó, és köszönöm, hogy eljött. Köszönöm, elnök úr. A lehető legrövidebben fogok hozzászólni. Az Európa Tanács kérdésében elmondanám, hogy május 19-én egy cselekvési tervet fogadott el az Európa Tanács gyermekek védelmével kapcsolatban, a migráció kontextusában. Egy szakértői testületet hoznak létre, hogy elkerüljük 2018-19-ben a gyermekek hontalanságának problémáját és az egy esetet szeretnék még megemlíteni, amelyre 2016. decemberében hívták fel az írhatóságok a figyelmet. Kísérőt nélküli kiskorúra volt szó, akinek ügyét hat évbe tellett megoldani érkezését követően 12 évvel, és ez az ügy is rámutatott arra, hogy vannak még rendelkezések, amelyeket orvosolni kell az Írországban született gyermekek esetében, és itt nem olyanokról van szó, akik Írországba migráltak, és Írországban nincsenek adatok a hontalan személyekre vonatkozóan. Az adhok és az adhok hatáskör, illetve a mérlegelési jogkör gyakran befolyásolja a helyzetet. Én most a gyakorlatias kérdésekre összpontosítanék. Egy kis tanulmányt fogunk készíteni, hogy feltérképezzük a roma gyermekek jogait, és a hontalanság lesz egy olyan aspektus, amelyet megvizsgálunk. Lefedjük az uniós tagállamokat, illetve a bővítés körébe tartozó országokra is kitérünk. A bizottság egy közleményt adott ki április 12-én, ezt említették, és megpróbáltuk figyelembe venni a hontalanságot ebben a közleményben, azon kitűnő munkára építve, amelyet az UNHCR és az UNICEF, valamint mások végeztek korábban, és novemberben a gyermekek jogaival foglalkozó fórumon is ismertettük ezt a problémát. Gyakorlati intézkedések, a gyors azonosítás, védelem. Hangsúlyozzuk, hogy a migráció kontextusában a gyermekeket azonosítani és regisztrálni kell. Egy egységes adatkészletre van szükség az Európai Unióban, hogy megállapítsuk, hogy a gyermek egyedül utazik a családjával, megállapítsuk az állampolgárságát, életkorát és nemét, hiszen tudjuk, hogy a hontalan gyermekek e, prioritást kell élvezzenek minden folyamatban, a hontalan gyermekek, és ez már elhangzott, a nemek alapján való diszkrimináció egy további problémát jelent az ő esetükben, ami pedig a megfelelő befogadásukat illeti az Európai Unióban. Megemlítjük azt, hogy szükséges az oktatási rendszerben való részvételüket és az egészségügyi ellátásukat biztosítani. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos megemlítjük a hontalanság megállapítását szolgáló folyamatokat, nem csak a menedék jog érdekében. A hontalanság megállapítása prioritást kell, hogy élvezzem. A gyámság a kísérő nélküli kiskorúak esetében szintén egy fontos kérdés, és ezzel kapcsolatban létre is hozunk egy európai hálózatot, ennek kialakítása folyamatban van ami pedig a tartós megoldásokat illeti, arra ösztönözzük a tagállamokat, hogy biztosítsák, hogy rendelkezésre állnak a hontalanságot, illetve személyek státuszát megállapító folyamatok, olyan személyekre nézve is, akik egy ideje az érintett tagállamban élnek. Természetesen nyomon követjük a különböző fellépéseket, illetve a az ajánlásokat is, amelyeket megfogalmaztunk a tagállamok számára. Ami pedig a finanszírozást illeti, ma van a határidő a javaslatok benyújtására, és ezek a javaslatok, ezek a pályázatok a migráns gyermekekre is vonatkoznak, a kísérő nélküli kiskorúakra, akik állami gondozásban élnek. A harmadik országbeli állampolgárok esetében pedig szintén foglalkoznunk kell a hontalanság megállapításának folyamatával. Ez egy integrált megközelítés szerves részét kell, hogy képezze, hiszen tudjuk, hogy gyakran, amikor állami gondozásban vannak a gyermekek, gyakran semmi sem történik annak érdekében, hogy tisztázzák a státuszukat és tartózkodási engedélyt kapjanak. A bibliográfiában pedig a hontalansággal kapcsolatban felsoroltunk, felsoroltuk a vonatkozó dokumentumokat, és ami az adatokat illeti, erőfeszítések történnek annak érdekében, hogy javítsunk ezen a helyzeten, remélhetőleg a közeljövőben eredményeket is fel tudunk mutatni. Köszönöm. Köszönöm, Margaret. Most pedig hiszen ez a petíciós bizottsággal együtt szervezett meghallgatás. Köszöntünk egy petíciót benyújtó szemét, aki ismertetni fogja a petícióját, és aki később szakértőként is hozzászól, hiszen a hontalansággal foglalkozó európai hálózatot vezeti, és ez a petíció hangsúlyozza, hogy az európai tagállamoknak gyorsan fel kell lépjenek, lép, gyorsan fel kell lépjenek annak érdekében, hogy a gyermekeket sújtó ontalanság problémáját megoldják, és átfogó biztosítékokat, védzáradékokat kell érvényesíteni. Az állampolgárságot meg kellene adni azon gyermekeknek, akik egy állam területén születnek, máskülönben hontalanok lennének, és biztosítani kell számukra az ingyenes és egyetemes anyakönyvezést, amit nem is tudom, hogy miért mondtam el, mert ezt ön is el fogja mondani. Elkészítettem ezeket a jegyzeteket, de én is elmondom ezt, aztán öntől pedig 5 perc, kérem, hogy tartsa be az 5 perces keretet. Minden esetre átadom önnek a szót, és azt hiszem, hogy egy kisebb videót is fog ismertetni. Parancsoljon! Köszönöm, valóban az időspórolás eh, érdekében eleve nem akartam az előadásomat teljesen megtartani, meg a filmet is be akarjuk még mutatni. Nem csak a saját szervezetemet és annak a 110 tagszervezetét képviselem, hanem azt a 22 ezer aláírót is, akik követelik az Európai Uniótól, hogy oldja meg a gyermek hontalanságot. Amikor 2015-ben ezt a kampányt elkezdtük, nem gondoltuk, hogy ilyen sokan írják alá. Resonating with the wider public. Rendkívül komoly mértékben rezonál áll ez a téma, úgy tűnik. Tehát ezért igazándiból én csak azzal a három okkal foglalkoznék, amely a petíció elindításához vezetett 2015-ben eh, készítettünk egy jelentést, hogy ne legyen egy gyerek sem hontalan, és azt találtuk a felmérés során, hogy a tagállamok több mint fele nem adja meg azoknak a gyerekeknek az állampolgárságot, akik egyébként hontalanok lennének. Tehát eh, nekünk eh, az kellene, hogy elismerjék az államok és a többi szereplő ezt a problémát, ez a mai meghallgatás ehhez hozzájárul. Az, e, a megoldás egyébként igen egyszerű, jogalkotási változásokra vannak szükség, volna szükség, amelyeknek nem kellene, hogy befolyásolják, amelyek nem kellene, hogy befolyásolják az államok szuverenitását, illetve a ténylegesen végre kell hajtani a létező szabályokat, és itt Laura Verena és Margaret említettek konkrét példákat. Először is azonosítani kell a személyeknél, az érkezőknél, hogy a szüleik képesek-e állampolgárságot rájuk ruházni, úgymond nekik örökíteni, vagy sem ennek a vitának a középpontjába akarjuk állítani magukat a gyerekeket, ezért most egy rövid videóban bemutatunk néhány történetet. Nationality. I think it means being part of the country. Most kids don't know how they got theirs or what it would be like if they didn't have one.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 Uh, Azt gondolom, hogy Erik Andrea és Mária történetei bemutatják tehát, hogy uh, itt nem csak a jogokhoz való hozzáférés megtagadásáról van szó, hanem a gyerekek kiteljesedését is uh, megakadályozzuk. Valójában soha nem a gyerekek a hibásak, és abszolút nem az ő érdekük az EU um, alapvető jogi kartája nem tartalmaz olyan intézkedést, hogy joguk van konkrétan az állampolgársághoz, de a gyerekek érdekeinek megfelelően kell a tagállamoknak eljárniuk, és amikor a gyermekjogi munkacsoportja a parlamentnek ezzel a témával foglalkozott, akkor, és már három eseményt rendeztünk az intergruppal, akkor is nagyon érdekes eredmények születtek, és megbeszéltük azt, hogy hogyan lehet előre lépni, eh, nem csak Maria Erik eh, eh, érdekében, hanem a többiek érdekében is. És most akkor azt remélem, hogy egy érdekes beszélgetést folytatunk a képviselőkkel. Köszönöm a három szakértőnek, mondja az elnök, és még van két szakértőnk. Mamkins úr szeretne feltenni egy kérdést. Köszönöm. Az én kérdésem arról szól, hogy a lett elnök is azt mondta, hogy a nem állampolgárok újszülöttjeinek ideje lenne állampolgárságot adni. Ez egy pozitív jel, de én nem vagyok optimista. Azért, mert a jó szándék megvalósításával látok gondokat. Most van az első olyan lett elnök, aki ilyen nyilatkozatot tesz, azonban nem változott a törvény. 95-ben a Nemzeti Parlament Lettországban elfogadott egy törvényt a régi szovjet állampolgárokról, akik nem szerezték meg a lett állampolgárságot, vagy semmilyen más állam állampolgárságát ezek a lett nem állampolgárok státuszát rendezik ezek a, ez a törvény. Ilyen sok évvel a Szovjetunió felbomlása után még mindig vannak olyan nem állampolgárok, akik Lettországban élnek, köztük 6 ezer gyerek. Ön, önök szerint mit tett az Európai Parlament annak érdekében, hogy megváltoztassa a helyzetét a nem állampolgárok újszülött gyerekeinek. Köszönöm. Nem tudom, erre akar-e valaki válaszolni? Well, I suppose it's a, it's a, what can we do, what can, I mean, it's in our conclusions really, what action... Köszönöm. Ugye a kérdés az, hogy mit tudunk tenni ez Danuka asszony is mondta, hogy ez már elég régóta az asztalunkon van. Van, aki akar vele foglalkozni? When we... Or do you want to wait for the other two speakers? Vagy meghallgassuk akkor a két másik előadónkat? Meg tudja várni a következő két hozzászólót? Olyan szörnyű csütörtök van, amikor utaznak a képviselők, különben itt ragadnak Brüsszelben akár holnapig is, mint én gyakran. Mr. Mamikins, can we do that? Mamikins úr, várhatunk akkor a válaszsal? Meghallgathatjuk a, az ő hozzászólásaikat, és aztán lehet levonni bizonyos konklúziókat. Akkor lépjünk tovább. Melanie Kana következik. A, az UNHCR divízió vezetője. 5-6 perce van. Thank you, Chair, and on behalf of the UN High Commission. Köszönöm szépen. Az UNHCR nevében szeretnék köszönetet mondani mindkét szakbizottságnak, hogy lehetőséget nyújtottak arra, hogy ezen a fontos meghallgatáson részt vegyek ma. Az önök javaslatot követve, ugye van egy írás beli felszólalásom, ami 10 percet vett volna igénybe, de megpróbálok egy kicsit improvizálni, néhány észrevételt tenni. Tudják, hogy 2014-ben az NHCR egy nagyon ambiciózus kampányt indított, hogy véget vessen a hontalanságnak, mégpedig 2024-ig, azaz egy tíz éves időtartamon belül. Az Európai parlament saját állásfoglalásában hasonlóként járt el, felszólította a tagállamokat, hogy foganatosítsanak intézkedéseket. 2019-ben a hontalanságról egy csúcs találkozót fogunk tartani, hogy megvonjuk a fél éves, félidős mérleget ezen kampányt illetően iránymutatást szeretnénk nyújtani, és megnézni, hogy milyen konkrét eredményeket értek el az államok, és milyen kötelezettségekre van még szükség. Az UNHCR-en keresztül, az Európai Uniót, Unión keresztül az a reményünk, hogy ösztönözni tudjuk a többi szereplőt, hogy hasonlóképpen járjanak el. Ami a hontalanság támogatását illető platformról, platformot illeti néhány kihívás. Egyrésztről a hontalanság meghatározását illetően, amit szeretnék hozzátenni, az az, hogy az Európai Unió szinte összes tagállama részes fele az 54-es hontalanságról szóló egyezménynek csak Ciprus, Esztónia, Málta és Lengyelország nem részes fele az említett egyezménynek. Ezt a hézagot meg kellene szüntetni, ez egy nagyon nagy eredmény lenne a 2019-es csúcs találkozó előtt. Az 54-es egyezmény részes felei kötelesek egyfajta standardek betartására, mert ami a hontalanságot illeti. Itt azonosítaniuk kell a hontalan szemét a területükön, és megadni szemére azt a jogi státuszt, amire ez a személy jogosult. Meglepő ez a végrehajtási hézag, és csupán már néhány tagállam csak néhány tagállam esetében van egy eljárás a hontalasság meghatározására. Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Nagy-Britannia, Magyarország és Lettország ezek. Azonban többet kell tenni, hogy megbízható eljárások alakuljanak ki a tekintetben az egész Európában. Ami pedig az erőforrásokat illeti, egyesek már utaltak erre a bizonyos kézikönyvre, amely a hontalanságról foglalkozik, és tanácsokat nyújt arra, hogy hogyan lehet a hontalanság státuszát meghatározni. Nos, tavaly évben egy új ö, dokumentummal egészült ki. Ez az eszköztár fontos dokumentum ez, amely segíthet a hontalanság meghatározására irányuló eljárás kidolgozásában. Azt hiszem, hogy ez hasznos lehet. Aztán volt egy másik probléma, amiről vitáztunk. Tekintettel arra, hogy nincsenek megfelelő eljárások, ezért gyakran menedékért folyamodnak ezek a személyek, még akkor is, hogyha nem éri őket üldözés. És ez kihat ugye a bizonyítékok kezelésére is, és így módon adott személyek elveszítik azt a védelmet, amire egyébként jogosultak lennének és nem tudnak hozzájárulni ahhoz a társadalomhoz, annak a társadalomnak az életéhez, amiben élnek. Egy másik kihívás az, hogy nagyon eltérő nyilván tartásba vételi gyakorlatok léteznek az Európai Unióban. Egyes országokban a hontalan szemét a személy kérelme alapján veszik nyilvántartásba, más helyeken dokumentumok alapján, noha a hontalan ritkán rendelkezik dokumentumokkal. Más országokban pedig nincs olyan lehetőség, hogy nyilvántartásba vegyék a hontalan szemét hontalanként. Itt tehát egy sokszínűséget tapasztalunk, amit kezelni kell. Az adatok azt mutatják, hogy tízszeresére növekedett azon személyek száma, akik menedéket kérnek, és akiket ismeretlen állampolgárságúként vettek nyilvántartásba. Az a 14 tagállam, amely az ismeretlen állampolgárság kategóriáját lehetővé teszi. Nos, ott 2016-ig majdnem 20 ezer személy tartozott ebbe a kategóriába 2010 és 2016 között. Egyesek közülük hontalanok. Tehát itt a nyilvántartásba vételi képesség vagy kapacitás is nagyon fontos, az egész Európai Unió területén garantálni kellene ezt. És egy utolsó dolog, a hiányzó tudatosság, a megértés hiánya a hontalanság problémájával szemben. Akár a rendőrség, akár a határőrség akár a Frontex tisztviselői körében, tolmácsok, jogászok körében tapasztalható ez a hiányosság. A parlamentnek és az intézményeknek mindenképpen kezelniük kell a megértés ezen hiányát. Aztán még egy másik pont, amit hozzátennék, amikor erről a hiányosságról beszélünk, hogy itt megtapasztaltunk bizonyos misztifikálást, például a meghatározási eljárásban, Franciaországban például az adatok azt mutatják, hogy ott már egy régebbi eljárás van, és 2010 óta azon személyek száma, akik a hontalanság meghatározásait folyamodtak, ez állandó volt. Nyilván a menekültek vagy a menedékesek száma növekedett, mellett hát, még a hontalanok száma továbbra is bizonyos határok között maradt, kezelhető volt. Ennyit akartam elmondani az azonosítás kapcsán és a védelem témakörében. Nem beszéltem a megelőzésről, és itt most nem szeretnék e téma részleteibe bocsájtkozni. Az Európai Unió hozzájárulhatna ehhez a témához új módon, hogy az összes tagállamot ösztönzi, hajtsák végre a 61-es egyezmény sztenderdjeit, amelynek tárgya a hontalanság csökkentése volt. Ahogy a kollégák is elmondták, csak az új tagállamok nem részesei, részes felei ennek az egyezménynek. Ez az egyezmény szükséges sztenderdeket irányoz elő a hontalanság elkerülésére. Meglepő, Krisz már elmondta ezt, hogy az aláíró felek általi végrehajtás, mert ami a garanciákat illeti, nem következetes. Amikor tehát arról van szó, hogy megelőzzünk, ugye itt két alapvető szempontról van szó, egyrésztről mindenkit be kell vonni a 61-es egyezménybe, mint részes felett, másrésztről az is fontos, hogy mindenkinek megfelelően kell alkalmaznia a garanciákat. Nem ez történik jelenleg, ugyanis itt van például az a garancia, amely a területen született személyre vonatkozó garancia, aki hontalan lenne, ahelyett, hogy megkapja az állampolgárságot. Csak néhány állam alkalmazza ezt, csak abban az esetben, hogyha a szülők legálisan tartózkodnak az adott területen. De nem ez a helyes alkalmazása az adott záradéknak, most pedig az ajánlások. Azon tagállamok, amelyek nem részes felei a hontalanságról szóló egyezménynek, mielőbb csatlakozniuk kell ehhez mégpedig az EU 2012-es kötelezettségeivel összhangban, ugye ezt New Yorkban vállalta az EU, nem volt új csatlakozó fél a 64-es egyezményhez. Aztán azon tagállamok, amelyek nem alakítottak ki megfelelő eljárásokat az vontalosság meghatározására, azoknak meg kellene ezeket tenni. Aztán technikai segítségnyújtás is fontos. A harmadik pont a tagállamoknak meg kell erősíteniük a tagállamok azonos, a hontalanok azonosítására szolgáló eljárásokat megfelelő központok révén. Mégpedig az adott személy kérelme alapján. A menekült ügyi hivatal tisztviselőjének figyelmét fel kell hívni a hontalanság problémájára, és megfelelő képzésben kell őket részesíteni. Végezetül az intézmények, a parlament, a tanács, a bizottság, az elnökség fontos szerepet kell, hogy játszanak abban, hogy nem csupán európai szinten, hanem globális szinten javuljon-e téma kezelése a 2019-es fontosság csúcs előtt. Diplomácia, bevált gyakorlatok cseréje nagyon fontos, eh, hogy sikeres legyen a laknori kampány. Köszönöm, elnök úr. Very concrete, uh, pointers to... Ez eh, hasznos volt az összefoglaló szempontjából is. Molnár Tamás következik az Európai Alapjogi Ügynökségtől és kire figyeljen oda az órára, mert ahogyan is látja, kevés képviselő van már csak itt. 6 e, percbe kérem foglalja össze, mert ha nem teszi, akkor csak nekem beszél, illetve kimegy az internetre, de én szeretném, hogyha a végén lenne lehetőség kérdésekre is. Köszönöm. Thanks very much, Mr. Chair, for giving me the floor. Distinguished. Köszönöm, e, elnök úr, hogy lehetőséget kaptam. Hölgyeim és uraim, e, tisztelt képviselők, megpróbálok akkor megfelelni ezeknek az elvárásoknak, és 6 perc alatt összefoglalni ezt a kérdést. 10 percet terveztem, de akkor meglátjuk, hogy hogy fog menni a 6 perc. Az EU alapvető jogi kartájával kezdem, és arról beszélek, hogy ez a karta hogyan tudja megvédeni a hon jogtalan szegényeket. tehát itt egy jogi jellegű eh, előadás lesz, elnézést kérek már előre, hogyha egy kicsit eh, bonyolult lesz. Először is eh, röviden összefoglalom akkor a kártának a jogi természetét, alapvetően, ahogy tudják, a Lisszaboni szerződéssel együtt lépett hatályba, ugyanazokkal egyenértékű, elsődleges jognak számít, és az egyes személyek hivatkozhatnak rá az intézményekkel szemben, tehát vertikális, direkt hatása van. A jog eset esettel együtt, az Európai Bíróság jogesetével együtt, mert ott is született néhány idevágó eh, ítélet. Nem működik mégsem a... Az elsőn túl is léphetünk, hogyha jó. Mivel tehát eh, elsődleges jognak számít, minden másodlagos eh, jog az összhangban kell, hogy legyen vele, ráadásul e, ez alapján kell értelmezni a másodlagos e, jogalkotási termékeket. E, akkor most beszéljünk a kartának a hatájáról. A tárgyi hatája, az ki van írva ide, a karta köti az intézményeket és a tagállamokat akkor, amikor végrehajtják az Európai Uniós jogot. Ezt kiterjesztette a bíróság esetjoga, valójában a tagállamokra akkor is kihat, amikor a az Európai Unió joga alapján járnak el. De amikor ezt értelmezzük, akkor tudni kell, hogy az Európai Egy- Emberi Jogi Egyezmény végrehajtásánál a esetjog és a karta együtt érvényesülnek. E, és egy másik e, emberi jogi óvintézkedés az az, hogy a kartában egy jogot sem lehet úgy értelmezni, hogy az más emberi jogi egyezményekben meghatározott emberi jogokat szűkítőleg értelmez, e, és itt most az ENSZ egyezményekre gondolok, akkor a következőt hagyjuk ki. Igen, akkor most a hontalan személyek védelméről van szó az EU jog alapján. Alapvetően indirekt módon foglalkozik a hontalan személyekkel az EU jog, de legalább ugyanazt a definíciót használja, mint az 54-es New Yorki egyezmény, vagy legalábbis a másodlagos jog ugyanezt használja, és akkor most adnék néhány példát arra, ahol az a hontalanságnak a védelme legalábbis a radar alatt megjelenik a társadalmi biztosítási rendszerek koordinációjában van szó a hontalan személyekről, mégpedig egyenlőként az EU személyekkel, illetve a vízummentes utazás szintén kiterjed a, a hontalan személyekre, e, és van olyan jogeset az Európai Bíróság joggyakorlatában, amely e, védi a hontalan szegélyeket, különösen migrációs kontextusban, például a Kalil jogeset 2001-ből, amely egy volt libanoni, palesztin, eh, hontalan személy, aki Németországba ment, és hogy jogosult a társadalombiztosítási segélyekre. A Lisszaboni szerződés után volt egy, van, keletkezett egy következő fogás, ha úgy tetszik, erről már volt szó. A hontalan személyeket harmadik országba származó, állampolgárként kell a migrációs kontextusban eh, kezelni. Eh, menjünk tovább. A karta milyen konkrét védelmet tud nyújtani? Ami a személyi hatáját illeti, az eléggé széles, minden jogot megad az állampolgárságtól, migrációs státusztól, vagy akár az állampolgárság hiányától függetlenül mindenkinek tehát egyfajta az élethez való jog, a testépséghez való jog, a szabadsághoz való jog, a diszkriminációmentességhez való jog, a jogorvoslathoz való jog mind e, érvényesek, és ezeket a, e, ezeket a hontalan személyek is e, kell, hogy tudják élvezni a karta alapján lépjünk tovább. A következő slide mutatja ezeket a jogokat, amiket az előbb megpróbáltam felsorolni. Itt külön kiemelnék kettőt, amely különösen fontos, a biztonsághoz és a szabadsághoz való jog, ami nagyon releváns, illetve a diszkriminációmentesség egyenlő bánásmód, valamint a hatékony jogorvoslathoz való jog, esetleg erről is beszélek majd később. Jöhet a következő slide. Nézzük a diszkriminációmentességhez való jog a hontalanok esetében. E, van egy 2015. decemberi tanácsi konklúzió, e, a tagállamok és a tanács elismerik a fontosságát annak, hogy e, a diszkrimináció és az egyenlőtlen bánásmód visszaszorítandó. Ez egy trükkös definíció, mert két elemből áll. Egyrészt van egy nyílt lista, hogy milyen alapon létezik diszkrimináció, tehát ez nem egy taxatív felsorolás, ez egy nyílt lista, valójában lehet amellett érvelni, és mi ezt is tesszük, hogy eh, ez eh, lefedi a hontalan személyek és más állampolgárok vagy nem állampolgárok közti viszonyokat is. A második bekezdés a nem az állampolgárságon alapuló eh, diszkriminációt említi, ez önmagában ki van emelve, ugyanakkor az EU bíróság még ezt soha nem értelmezte úgy, hogy a harmadik országbeli állampolgárok viszonyában, illetve, illetve hontalanokra vonatkoztatva. Ez egy elképzelhető interpretáció, de nincs még rá jogeset. Minden esetre a kartának a jog alkalmazása az esetjoggal összhangban kell, hogy legyen, és a nemzetközi emberi jogi jogszabályoknak is meg kell, hogy feleljen. Éppen ezért elképzelhető, hogy ebbe az irányba fog kiterjedni ez az interpretáció. Ehm, tehát a diszkrimináció, nemzetiségen alapuló diszkrimináció az, az jogellenes, és egy további entry point lehet egy polgári eh, kezdeményezés, a Minority Safe Pack, ami alapvetően a nemzeti kisebbségek védelmét szolgálja, ugyanakkor ennek a kezdeményezésnek a szerzői szintén nyitva adják a lehetőséget arra, hogy eh, közel e-, egyenlő jogokat adjanak a hontalan személyeknek is. Még csak most történik az aláírás gyűjtés, de hogyha megtörténik, akkor a bizottságot terheli bizonyos feladatok. És akkor végezetül a karta hogyan védheti meg a hontalanokat az önkényes fogvatartástól. Tudjuk a kritériumokat, tudjuk a definíciókat, akkor erre nem is térnék ki. Ugyanakkor a visszaküldés irányelv azt mondja, hogy csak akkor lehet fogvatartani, illetve a fogvatartást be kell fejezni akkor, amikor már nem nincsen valószínű eh, lehetőség arra, hogy, vagy észszerű lehetőség arra, hogy visszaküldjék az adott személyt. Eh, jogi okokból vagy egyéb okokból ez alkalmazható a hontalanokra. Van egy jogi kötelezettség, hogyha nincs megfelelő vagy észszerű kilátása az eltávolításra, a területről való eltávolítás, akkor szabadon kell bocsátani ezeket a személyeket. Ráadásul a szabadságtól való megfosztást azt szűk értelemben kell értelmezni a, arról beszélnék még, hogy a mi ügynökségünk hogyan vett részt ebben a munkában, e, általában közvetlen módon. E, múltbeli példák, 7 e, évvel ezelőtt a fogvatartásról volt egy jelentésünk, volt egy vélemény a hontalan személyekről, három évvel ezelőtt kiadtunk egy handbookot, egy, egy kézikönyvet a migrációról, és részt veszünk, illetve ott vagyunk a hotspotoknál is, ahol első kézből szerzett információt nyújtunk a hontalan csoportoknak, például beduinok, kuvaiti beduinok, akik görög szigetekre érkeztek. végezetül utolsó megjegyzés, a hontalanságot be lehet venni a Schengen értékelési missziókba, hogy azonosítsuk azokat a hontalan személyeket, akiket fogva tartanak, és aztán összekötni mindezt azzal, hogy nincs eh, észszerű kilátás arra, hogy ténylegesen hazaküldjék vagy visszaküldjék ezeket a személyeket. Eh, én megint úgy gondolom, hogy ez egy további fogóckodó lehet. Eh, itt most akkor abba hagynám, és szívesen válaszolok a kérdéseikre. Köszönöm. És most az utolsó előadónk kapja meg a szót, még mielőtt a képviselők kérdéseit hallgatnánk meg. Megint csak Chris Nash, a Európai Hontalansági Szervezettől, aki az önkényes őrizetbevételről és más kérdésekről fog beszélni. A prezentációm, amit az előbb hallottunk, igen, csak technikai jellegű volt, az enyém nem ilyen lesz. 2010-ben kezdtem dolgozni ezen a témán, Nagy-Britanniában egy kutatási projekt keretében, hogy ösztönözzem a megfelelő eljárások bevezetését. 2010 után megváltozott az életem, házasságot kötöttem, gyermekem született azon a napon, amikor beindult a kampány, és ez a gyermekjogi egyezmény 25. évfordulóján történt Logrevval. Hoztam létre az ENS-t, 40 partnerországunk van. Itt nagyon sok remek ételt fogyasztottam, remek italokat, sokat tévéztem, de nem tudtam előre látni, mi fog történni ezen utóbbi hét év során, ami az elmúlt hét évet illeti személy és közélet vonatkozásában. Hát ez egy hosszú idő, ez a hét éves időtartam. Képzeljék el, hogyha ezt a hét évet, a szép emlékek hét évét fel kellene cserélni ők egy olyan korszakkal, amiben a trauma, az elszigeteltség uralkodik, hogyha önök börtönbe lettek volna fogva tartottak. Antont például 7 évig tartottak fogva Bulgáriában, mert hontalan Bulgária nem adott neki megfelelő védelmet, nem azonosította hontalanként, és nem kínált fel alternatívet a hontalanság, a fogvatartáshoz képest. Az elnök itt félbeszakított az előadót, hogy egy kicsit lassabban beszéljen. Tehát 7 év egy nagyon hosszú idő, egyesek számára még hosszabbnak tűnik. Az ilyenfajta történetek, mint Antoni, ilyeneket láthatunk Európában máshol is, nagyon sok, a, sok szeméről beszéltünk. Itt ez a jelentés az önkényes fogvatartás kapcsán a hontalan személyek vonatkozásában. Miért is vannak jobban kitéve a hontalanok az önkényes fogvatartásnak erőteljesebben, mint mások? Ez a kérdés merül fel. Kérem a következő diát. François Crepótól egy idézet, az ENSZ migráns jogi főképviselője. Ő azt mondta, hogy a jogtalanok fogvatartás, önkéntes fogvatartása egyfajta csendes tragédia a globalizált világban. A színfalak mögött a média reflektoraitól távol történik, de megfizetetlen emberi költségekkel jár, ez egy tragédia. Nagy költségekkel jár, és továbbra is nagyon sokakat károsít vagy sújt. Kérem a következő diát. Ezért 2015-től kezdődően a szervezetem három éves projektet indított, hogy foglalkozunk az, a hontalak önkényes fogvatartásának kérdéseivel. Itt többféle szervezettel, intézettel működtünk együtt, és hat ország kapcsán tettünk közé jelentést, ezeket láthatják itt az elnyőn. Közös módszertant alkalmaztunk, amely magánban foglalja az érintettekkel és a fogvatartottakkal való interjúkat. Múlt hónapban Budapesten tartottam konferenciát 120 részvevővel, 30 országból érkeztek ők, és ott egy agendát tettünk közzé, hogy változtassunk ezen a helyzeten hogy véget érjen ezen emberekkel verje. John, Jean Lambert is támogatott minket, és kiemelte, hogy ezt a kérdést a menekült ügyel kapcsolatos joganyag keretei között is lehetne kezelni. Kérem a következő diát. A Feridától leírt helyzet ismert az európai hontalanok számára. Nők, férfiak közös tapasztalata ez, akiket kutatásaink során meg interjú voltunk itt ugye látjuk a tudatosság hiányát, a közömbösséget, a jogi sztenderdek alkalmazásának hiányát. Vannak ugyan jó gyakorlatok, de a végrehajtás igencsak hiányos. A migráció miatti ö, fogotartás, ezek a, ezen személyek kriminalizációja egyre növekvő tendencia. A hontalak önkényes fogvatartása esetében ugye nincs hazajukalva, visszatérhetnének, tehát az a kockázat sújtja őket, hogy ismételten és hosszú időre börtönzik be őket. Ugye egy agendát alakítottunk ki a változás érdekében, egyes országok nem kínálnak fel alternatívát a fogvatartással szemben. A fogvatartási gyakorlat elterjedt, és nem veszik tekintetbe a hontalanság tényét. Az állampolgárság nélküli személyeket sújtják. Ezzel nincs ugyanis hazajuk, ahova ho, hazatérnének. Ahogy Mellen is leírta, a tagállamok nagy rész esetében nincs megfelelő eljárás a hontalanság státuszának meghatározására, vagy azon személyek regularizációjára, akik ilyen helyzetben vannak. Ez egy rendszer szintű kudarc, a hontalanoknak nincs jogi státuszok, nem dolgozhatnak, nem részesülnek a társadalom biztosítás szolgáltatásaiban, a társadalom perifériáján élnek. Állandó elszigeteltségben, nagyobb fokú kizsákmányolás fenyegeti őket, és akár a bűnözés karmai között is végezhetik, és ez vezet végül a fogvatartásokhoz. Meg kell törni ezt az ördögi kört, és ez politikai reformra, mégpedig sürgető reformra van szükség. Az agenda a változás érdekében öt alapvető ajánlást fogalmaz meg, hogy hogyan lehet ezt a célt elérni, hogy jobban védhessük a ö, hontalanokat az önkényes fogvatartással szemben. Nagyon fontos, hogy az illetékes hatóságok ö, alternatívákat dolgoznak ki a fogvatartással szemben. Bulgáriában ismertem például automatikusan őrizetbe vesznek egy szemét, anélkül, hogy elgondolkodnának-e azon, hogy van-e alternatívája a fogvatartásnak, vagy ö, haza lehetett toloncolni. Itt van például Anton, aki 7 évet töltött börtönben. Más európai országokban is találtunk ilyen eseteket. A fogvatartás alternatívái nem feltétlenül költségesebbek és emberségesebbek bizonyosan. Aztán a meghatározási eljárások, ezekről Melanie már bezett, el kell mondani, hogy ilyen eljárások nélkül az államok nem képesek azonosítani, ki van a területükön, és kitartozik az 54-es egyezmény hatája alá mint hogyha nem lennének menekültügyi eljárások egy adott országban, hogy a menedékkérőt azonosítani lehessen. A 2014-es tanács következtetései világos iránymutatásra szolgálnak az európai államoknak, hogy javítsák az azonosítási eljárásokat. Itt különösen utalok a migrációs hálózat hontalansági platformjára, illetve ennek támogatására. A migrációs tisztviselők feladata a hontalanság azonosítása és a megfelelő döntések meghozatala. Aztán a harmadik dolog, el kell kerülni a diszkriminációt, ez azt jelenti, hogy az államnak értékelnie kell a hely, helyzetet és a sérülékenységet is figyelembe venni. Aztán a negyedik, a integrációt meg kell könnyíteni az adott közösségbe, a regularizáció révén, és el kell ismerni a hontalanokat, hiszen ők különben egy folyamatos a szereplőjévé válnak, és nem képesek máshová utazni, nem képesek a közösségbe integrálódni sem. Nagyon sok olyan szemét ismertünk meg, akiknek ilyen a története, például Krisztof Bulgáriában, aki azt mondta, hogy 24 éve, nem 24 hónapja vagy órája vagyok itt, és a bevándorlás miatt tartanak fogva, ez volt a legmegalázóbb büntetés egész életemben. Az ötödik dolog, javítani kell a nyilvántartásba vételt, és a beszámolást a hontalanság kapcsolá vonatkozásában, de adatok hiányában a tagállamok nem felelnek meg valamennyi ez irányú kötelezettségüknek. A hontalanságot gondosan nyilvántartásba kell venni statisztikai szempontból, tehát be kell avatkozni a nemzeti hatóságoknál, de az európai intézmények akár a parlament szintjén is. Így például a menedékügyi eljárás van a módosítók révén, vagy a hazaküldés kapcsán az Európai Parlament a bevándorlásra kapcsolatos statisztikák javítását is kérhetné, kérhetné a bizottságtól a parlament, hogy két évente beszámolót készítsen a hontalanok védelme vonatkozásában. Hogy valamennyi intézkedést be lehessen vezetni, azt reméljük, hogy az a cselekvési terv, amire Claude utalt, az végrehajtható lesz, és a LIBE szakbizottság állásfogást tud majd elfogadni a hontalanság kapcsán. A román történetével zárnám, megtalálható a jelentésünkben 2014 óta, hontalan nem tudott állampolgárságot kapni, sem az apjától, aki az ex-Jugoszláviából származott, sem az anyától, aki a volt Szovjetunió állampolgára volt, tehát nincs sem állampolgársága, sem személyazonosító okmányai. 90-es években Szlovákiába került. Nem volt joga a menekült státusz elnyeréshez vagy védelemhez, Szlovákiában nem volt azonosítási eljárás, ö, ott maradt ilegesen az országban, az utcákon él, a hatóságok nem tudták deportálni, bár ezt megpróbálták, több mint 25 alkalommal, hónapokat töltött börtönben, és 20 éven keresztül nem regularizálták a státuszát Szlovákiában, nem, tudta, nem tudta feleségül venni a partnerét. 2015-ben Roman tragikus módon elhunyt, elszigetelten egyedül. Még temetést sem kaphatott, mert nem volt státusza. Ezek az ügyek maguktól oldódnak meg, mert el kell kerülnünk az ilyenfajta szenvedéseket, mint Románé. Ez a meghallgatásra a remény egy jele, hogy valami történni fog. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a kitűnő előadást, és még mielőtt átadnám a szót a három képviselőknek, akiknek meg is köszönném, hogy itt maradtak ezen a csütörtöki délutánom. Rikström asszonyhoz hasonlóan szerettem volna megjegyezni, hogy önök mind szakértői a hontalanság kérdéskörének, és megértik azt, hogy ez más témákkal, mint a menekült ügyen is összefüggésben van. Ez egy precedens nélküli terület a bel- és igazságügy területén, tehát a meghallgatások, amelyeket megszervezünk, illetve a jogalkotási és nem jogalkotási kezdeményezések példátlanok, tehát ez is példátlan, hogy hány meghallgatást tartunk. Tehát itt nem annyira az a lényeg, hogy hányan vagyunk itt. Ami fontos az az, hogy megtartsuk az ilyen rendezvényeket, hiszen ezeknek kell, hogy legyen egyfajta utóhangja, további lépések történnek majd. Én tagja vagyok egy civil szervezetnek, amely a gyermekek hontalanságával is foglalkozik. Ez egy annyira jelentős téma, hogy fellépést tesz és Szeretném megköszönni Krisznek és a hálózatnak a munkáját, illetve vendégeinknek is a kitűnő hozzászólásukat. Elnézést kell kérjek, hogy sürgettem önöket, de le tudunk vonni majd olyan következtetéseket, amelyek hasznosak lesznek majd a koordinátorok számára is. Anzius, nem tudom, hogy szeretnél -e hozzászólni, és a másik két kolléga szintén. Köszönöm szépen. Az igazság az, hogy a megjegyzésem és a kérdésem Krisztöneshez szól. Először is szeretném megköszönni ezt a remek kezdeményezést, és még egyszer azt kell mondjam, hogy a hontalan személyekkel kapcsolatban van egy további petíció, amelyben, amely még függőben van a petíciós bizottságnál, és Lettországból, Észtországból több mint 20 ezeren aláírták ezt tavaly a lett és észt nem állampolgároknak hivatott ez jogokat biztosítani, hogy szavazhassanak az európai parlamenti választásokon. Szerint önök szerint támogatni kellene a parlament részéről ezt a kezdeményezést. Köszönöm szépen, Zánok asszony szeretne hozzászólni. Nem kell, de ha szeretne egy kérdést feltenni, talán nem is annyira egy sem volna, mint inkább egy javaslatot szeretnék megfogalmazni ennek a meghallgatásnak az értékeléséről. Először is szeretném megköszönni a hozzászólóknak az elmondottakat, ebben a második fordulóban is, különösen Chris Előadóként készítettem egy jelentést az alapjogi ügynökségről, és éppen ezért nagyra értékelem az előadását, de azt kell mondjam, hogy ez a probléma az 51-es cikkel kapcsolatban még mindig fennáll, tehát a karta nem alkalmazása, erről nyilván ön is tud. És ez jelentősen megnehezíti a lehetőségeinket, főleg a petíciós bizottságban, amikor a kartára hivatkozunk és aztán a bizottság jön és azt mondja, hogy valóban, de nem a mi hatáskörünkbe tartozik. Nem a mi hatáskörünk, hanem a tagállamok hatásköré ez. Ezért nem eh, hivatkozhatunk az 51-es cikk miatt a kartára. A közelmúltban egy jelentésben az EU jogszabályok tovább fejlesztéséről a Brexit eh, összefüggésében Ferhofstadt jelezte, hogy az egyik javaslat az, hogy töröljük ezt az 51-es cikket, már csak azért is, mert ennek az egyik kezdeményezője brit volt. Tudja. Ez tehát egy problémát jelent. Én azért azt javasolnám a Libe Bizottságnak, hiszen ez egy közös meghallgatás a LIBE és a Petíciós Bizottság szervezésében. Azt javasolnám, hogy továbbra is készítsünk saját kezdeményezésű jelentéseket, illetve támogassuk azt, hogy az állampolgársággal kapcsolatos jelentéseket, amelyeket évente elkészítjük, elkészítünk, ezeket folytassuk. Nagyon kevés problémával foglalkozunk határátlépésekkel kapcsolatban is vannak problémák, de a hontalanság, mint olyan, nem szerepel ezekben a jelentésekben. Itt az ideje, hogy um, elolvassuk uh, az Európai Állampolgársággal kapcsolatos uh, joganyagot, hogy megoldjuk a hontalansággal kapcsolatos problémát, főleg a gyermekek uh, helyzetére nézve, hogy érvényesítsük az EU állampolgárságának fogalmát. Miért ne? Talán a LIBE, a jogászok, illetve a külső szakértők, akik kitűnő szakemberek, megvizsgálhatnák azt, hogy milyen javaslatok formájában tudnánk érvényesíteni az EU állampolgárságának kérdését. Köszönöm. Contribution. Mrs. doesn't want to Verzsi asszony nem szeretne már semmit sem szólni, de szeretném megköszönni annak, hogy részt vett az egész meghallgatáson. Ez nagyon fontos. Fontos, hogy jelen legyünk. Azt szeretném csak megkérdezni, hogy önök közül ki szeretne ezen két gondolatra reflektálni. Krisz, parancsolj! I think some of the questions were directed at me, so I, I should in fairness respond. Azt hiszem, hogy a kérdések egy része hozzám érkezett, tehát nekem kéne válaszolnom rá, de megpróbálom az első kérdést megválaszolni. Az én véleményem szerint nem igazán számít, mert ez a meghallgatás is mutatja a petícióknak az értelmét. Korábban azt mondták, hogy a petícióknak nincsen értelme, és mégis itt vagyunk és beszélünk a hontalanságról, ami pedig a mögöttes okot illeti, visszautalnék arra, amit Katya mondott, a valóság az, hogy valakinek van, vagy, vagy van állampolgársága, vagy hontalan jogi fikció, ha bármit mást hiszünk, és veszélyes, hogyha az EU ezt a stratégiát alkalmazza, mert ebből, hogyha politikai jogból egy népességcsoport nem nem üdvözlendő, akkor gyakorlatilag így kirekezthetik máshol is. Ma is hallottuk, hogy nagyon sok ötlet hangzik el a fellépésekkel kapcsolatban, és az elnök nyilván ezeket majd összefoglalja. Nem csak azt üdvözölnénk, hogyha lenne egy stratégia, hanem adott esetben egy állásfoglás is, amely leírná, hogy hol, lehet, hol értünk el eredményeket, és hogyan lehet tovább lépni, és elérhetnénk ezt a holisztikus megközelítést, ami eddig elkerült bennünket. Köszönöm. azt, hogy az inkább egy mély megjegyzést tett, nem pedig azt akarja, hogy a Libe Bizottság a következő húsz évben azzal foglalkozzon, hogy átalakítsa az EU állampolgárság fogalmát. Krisz, egy, dolgom, egy dolgot mondanék, hogy itt, ugye sok különböző szervezettől hívtunk meg előadókat, Wikström azt most nincs itt, tehát a petíciós bizottság nevében nem tudok megszólalni, de a petíciós bizottság szerepét én fontosnak tartom. Mindig újra és újra bebizonyítják, hogy egy fontos bizottság, és alkalmas arra, hogy komplex kérdésekkel foglalkozzon adott esetben meghallgatásokat szervezzen, és én ezt nagyon fontosnak tartom. Mások említették a Brexit eh, állampolgárság kérdését, eh, amelyel kapcsolatban szintén fejtett ki tevékenységet a petíciós bizottság. Én nem vagyok igazán tájékozott a petíciós bizottság munkáját illetően, de ezt én magam is látom, tehát köszönöm Cecíliának és a petíciós bizottságbeli kollégáknak, eh, most nincs itt, de valóban a petíció, mint eszköz, az hatékony lehet, ami a, az állampolgársági és szabadsági bizottságot illeti, ugye ez megint egy nagyon erősen jogi kérdés, amivel most foglalkozunk. Ugyanakkor nagyon emberi is. Ez az előadásokból is kiderült. Aztán vannak közös területek más jogterületekkel, például a menedékjoggal, és ez csak tovább bonyolítja a helyzetet. De ez a bonyolultság nem szabad, hogy elfedje előlünk azt, hogy amiről Krisz beszélt, hogy szükséges legalábbis felmérni, hogy mi minden munkát végeztek ebben a témában a különböző szervezetek, az UNICEF, az UNHCR, és nekünk pedig meg kell állapítanunk, állapítanunk hogy mihol illeszkedünk ebbe a képbe, mint uniós társjogalkotó. Tehát az én javaslatom az az, hogy a koordinátoroknak Wikström együtt, aki egyébként a Libének is oszlopos tagja, egyfajta stratégiát állítsunk össze, hogy hogyan tudjuk azonosítani a hontalanságot, mint problémás ügyet. Ígéretet nem tudok tenni, csak most nézek a titkárságra is, óvatosan megjegyzem, hogy lesz egy nyomonkövetése ennek a meghallgatásnak. A holisztikusan akarjuk megközelíteni csak úgy, mint a migrációt, és azt a témát is megpróbáljuk egyben tartani. Nincs értelme feldarabolni a migrációt különböző aspektusaira, összetevőire. Mindent felvettünk, és kisment az internetre. És megpróbáljuk megfogalmazni azt, hogy hogyan a, parla, a parlament hogyan és a LIBE szakbizottság hogyan léphet tovább ezzel a, ebben a témában kapcsolatot, kapcsolatban maradva a petíciós bizottsággal. Ezt pedig köröztetni fogjuk majd a kollégák köz, de először a koordinátorokkal szeretnék erről beszélni, és nyilván azokkal a képviselőkkel, akik eh, itt részt vettek. Ennél többet most nem engedhetek meg magamnak, és nem akarok ennél komolyabb ígéreteket tenni, nem is engedik, nem hagyják. Egy nagyon nagy témáról van szó, fontos témáról, kronológiában is van tennivalónk. Köszönöm mindenkinek az előadását, Nes úrnak a petíciót is. És lezárásképpen vannak a hontalansághoz kapcsolódó kérdések, amelyek miatt ez tényleg lefed olyan területeket, mint a gyermekjogok, és ugyanakkor ez megerősíti ezt a területet is, ez a, ez a komplexitás, mert például felhívja a képviselők figyelmét, egyre többen odafigyelnek erre a témára. E, és e, ahogy Danuka asszony is e, igazolhatja, évek óta foglalkozom ezzel a témával, beleértve kisebbségi kérdéseket, stb. Um, Ezt csak úgy konkrétan meg akartam említeni, és végezetül, ahogy önök is tudják, a polgárok is komolyan érdeklődnek, nagy számú szeméről van szó. A hontalanság tehát mégis, mint fogalom talán kevésbé ismert. Ezen talán segítettünk ma egy kicsit. Köszönöm mindenkinek az, hogy részt vett ezen az ülésem. Hamarosan újra megnézzük, megvizsgáljuk ezt a témát más összetételben. Még egyszer köszönöm mindenkinek, aki ehhez a meghallgatáshoz hozzájárult.